he, is from hello, Okay, uh, shall we uh, start? Elkezdjük. Mindenki foglalja a helyet. Jó napot! Megnyitom az ülést, az Emberi Albizottság délutáni ülését. Mai napi rendünk, délután napi rendünk első része az amerikai közi emberjogi mechanizmus tárgyában szervezett meghallgatás, aztán Algériával kapcsolatban fogunk eszmét cserélni. A Amerika közi emberjogi mechanizmus meghallgatásának vendégeként ő nagyon színes elnökség ült össze, a szakemberek hátterét, nemét, hovatartozását, szakértelmét illetően. És nagy várakozással nézünk ezen emberjogi mechanizmusról szóló tájékoztató elébe. Kicsit csalódott is vagyok, mert az, az interamerikai emberjogi bíróság elnöke Garcia Száján ugyan elfogadta először meghívásunkat, ám aztán jelezte, hogy nem ér rá, illetve tehát valami kibúvót talált. Csalódott vagyok, és ezt el is szeretném mondani, mert mi emberi jogi szakbizottságként az, az jogi kérdésekkel foglalkozunk, és nem más politikai dolgokkal. Tehát az emberi jogi témák fő csapás irányát képviseljük, ezért kár, hogy nem jött el az elnök úr. Az Európai Parlament ben igyekszünk munkánkat kiterjeszteni a két oldalú kapcsolatokon kívül regionális hálózatokban is, és dimenzióban is. Ezért, hogy fontos és megbecsült dolog az, hogy most egy regionális szervezet témájában tudunk eszmét cserélni, és meg is hívhattuk őket. A Libeszak Bizottság főleg belső kérdésekkel foglalkozik, mi pedig a regionális emberjogi kérdésekkel, jogvédelmi kérdésekkel. Éppen tavaly az emberjogi egyezmény témájában szerveztünk meghallgatást. Ez a Lisszaboni szerződés követően nagyon progresszív lépést jelentett ennek aláírása. Ám őszóta egyes tagállamok részéről problémák adódtak tudnak, ezek lelassítják, illetve blokkolják a csatlakozás folyamatát. Tehát megvannak nekünk is a magunk bajai, meg gondolom más regionális szervezetnek is megvannak a maga bajai. Az Európai Parlament éves emberjogi jelentését is elkészítette. Felhívtuk a tanácsot és a bizottságot, hogy rangsorol cselekvéseket hozzon, szervezzem, támogatva <clears throat> minden bíróság tevékenységet, amelyek az emberi jogok mellett lépnek fel, maximális támogatást adva ezek között az Interamerikai Emberi Jogi Bíróságnak és az Afrikai emberi jogi és Népjogi Bíróságnak, segítve ugyanakkor az ázsiai államok és a csendes összeint térségben eh, működő emberi jogi bíróság felállítása érdekében hatalmas munkát végez az Interamerikai Emberjogi Bizottság és Bíróság, főleg többek között fellépve a bűncselekmények elkövetői ellen. Az Emberjogi Albizottság meghívott több vendéget ebből az interamerikai testületből. Éppen nemrég beszéltük meg a guatemalai és mexikói asszonygyilkosságok jelenségét, a feminicidas jelenségét, és örülünk annak, hogy ezzel kapcsolatban kifejti álláspontját és szakpolitikáját az Interamerikai Bíróság. Aztán azt is tudják, hogy az Európai Emberi Jogi Eszköz is pénzügyileg is támogatja az Interamerikai Bíróságot. Az Európai Bizottság részéről most majd Görz úr fogja kifejteni a bizottság ezzelányú lépéseinek miben létét. Tehát most üdvözlöm vendégeinket, akiket a meghallgatásra meghívtunk. Santiago Canton urat, aki az Interamerikai Emberjogi Bizottság főtitkára, aki az a e szervezetet érő jelenlegi kihívásokról fog beszélni, aztán itt van Oswaldo Ruiz Chiriboga, aki korábban az Interamerikai Emberi Jogi Bíróság főjogásza volt, jelenleg a Genti Egyetemen tanít. Ő majd inkább a bíróság működéséről ad számot. Itt van aztán Márta Iberodolla asszony. Hát a spanyolul van, ez nekem nem megy. Nem elég, hogy angolul kell beszéljek, még most spanyolul is. Tehát Márta Iberodolla asszony a közép amerikában és Mexikóval foglalkozó kopenhágai kezdeményezés részéről. És itt van Jimena Reyes asszony is, aki az emberjogi ö, nemzetközi szervezet képviselője és a civil szervezetek szempontjából taglalja majd a kérdést. Itt van aztán Enrique Sánchez Falcon úr is, aki Leopoldo López ügyvédje, akinek az ügyét 2011. szeptemberében tárgyalta a bíróság. A López Mendoza és a venezuelai állam közötti pörről fog beszámolni. Aztán Üdvözlöm Görc urat is, a külügyi szolgálat képviseletében, az emberjogi szakpolitikai eszközet felelős tisztviselője ő a bizottságnak, és üdvözöljük a kolumbiai nagykövetet, a Venezuelai nagykövetet, a mexikói nagykövetség képviselőit, nem tudom, ha elfelejtem valakit, segítsenek kérem, és Peru nagykövetségéről is érkeztek vendégek. És Bolíviár, Bolívia nagykövetségéről is. Köszönöm, köszönöm, hogy eljöttek. Uh, Tehát nagyon fontos, hogy meghallgassuk a szakértőket, és aztán megnyitjuk a, a, a vitát a képviselők előtt is, és aztán a külügyi szolgálat képviseletében is felszólal Görc úr. Ha pedig a diplomáciai képviseletek nevében szeretnének felszólalni, megtehetik, ám három perc a, az idő, amit kapnak. Örülök, hogy a Drohasszak Bizottság tagján kívül a mexikói parlamentközi bizottság delegáció vezetője, Cortez Lastra úr is itt van. Most pedig Kanton úrnak adom meg a szót, kb. 10 percben legyen szíves megtartani előadását. Gracias, eh, president. Köszönöm szépen, elnök asszony, és eh, köszönöm a meghívást is, az Európai Parlament meghívását. Ahogyan azt eh, korábban már megbeszéltük. Úgy gondolom, hogy a koordináció és az együttműködés a különböző szervek, nemzetközi szervek között csak pozitívumokat eredményezhet. Egy évtizeddel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna ez a fajta egyeztetés és együttműködés, és nagyon kevés kapcsolat alakult ki a különböző nemzetközi emberi jogokat védő szervezetek között, de szerencsére a legutóbbi évtized, az utóbbi évek során ez az együttműködés nagyon jelentősen fejlődött, és remélhetőleg ez a jövőben is így lesz. Előadásomban az Amerika Közi Bíróság esetében, ugye először is összevetem az európai és az amerikai rendszert, mert ez így könnyebben érthető. Gyakorlatilag öt év eltéréssel született ugye az Európai Bizottság és az Amerika Közi Emberi Jogi Bizottság, amely 59-ben jött létre. Az Európai Bizottság pedig aztán úgy döntött, hogy létrehozza a bíróságot is. A fő különbség a két intézmény között mindenek előtt az, hogy az amerikai rendszerben van továbbra is egy bizottság és egy bíróság. Ennek két oka van véleményem szerint. Először is, amikor az Amerika közi rendszerben elkezdődött a vita arról, hogy mennyire szükséges, illetve helytálló egy Amerika közi bíróság létrehozása, akkor az európai tanulság nem volt különösebben pozitív, nagyon komolyak voltak a bírálatok, és úgy gondolom, hogy továbbra is ez a tétel ilyen bírálatokat eredményezett. És ez az Európai Bíróságot jelentősen leterhelte. És a másik ok pedig az, hogy az Amerika Közemberi Jogi Bizottság az Európai Bizottsághoz képest rendkívül sok minden foglalkozik számos kérdésre kiterjed a mandátuma, illetve a funkciója, ez messze túlmutat pusztán azon, hogy a különböző egyének által tett feljelentéseket kezeli. Számos egyéb tevékenységgel is foglalkozik a bizottság, hogy mandátumának megfeleljen a fő célja, az Amerika Közi Bizottság és a bíróság esetében is természetesen az, hogy a jogállamot erősítsük, és a bizottság és a bíróság esetében is, ez utóbbi ugye 79-ben jött létre, ez volt a központi célkitűzés, és ennek a térség országaiban nagyon komoly eredményei születtek azóta. Az Amerika Közi Bizottság mandátum, hogy említettem, hogy több mindenre kiterjed, egyfelől ugye az a rendszer, amelyet leginkább ismerünk, ez az egyéni petíciókra, panasz tételekre vonatkozó rendszer. Általában évente 1500 panaszt vesz át, és ezeknek a száma egyre növekszik, évente 10%-os növekedést mutat. Ezen panaszokat, petíciókat kezelik, és végül ajánlásokat fogalmaznak meg, és hogyha az említett ország, az érintett ország nem tesz ennek eleget, akkor lép működésbe, akkor lép közbe a bíróság. Azon panaszok száma, amelyek a bírósághoz jutnak, általában 1% körüli. 18 ezer panasz érkezik, és ezek közül pusztán kb. 20 jut el a bírósághoz, tehát kb. 1 százalék azon esetek száma, amelyek a bíróság elé kerülnek. Ami a bizottság munkáját illeti, vannak úgynevezett baráti megoldások. Nagyon sok esetben a baráti megoldáshoz folyamodnak, ezáltal sikerül, sikerül rendezni az ügyeket, anélkül, hogy a bíróság elé kerüljenek ezek. Általánosságban véve vannak az úgynevezett védelmi intézkedések, ami azt jelenti, hogy a bizottság védelmi intézkedéseket hoz, hogy ezáltal védje az érintettek jogát. Például, amikor egy emberi jogi jogvédő egy adott térségből tájékoztatja a bizottságot arról, hogy élete veszélyben van, mert megfenyegette őt például egy paramilitáris, egy félkatonai szervezet, vagy egy gerillacsoport, vagy egy állami tisztségviselő egy ilyen esetben ezt az információt mérlegelik, és eldöntik, hogy szükséges egy védelmi intézkedést hozni, amelynek keretében védik az érintett személy életét. Ezek a lényegi intézkedések, általában 60-70 ilyen intézkedést hoz a bíróság évente, a bizottság, és ilyen, ezek, ezen esetek száma is évente növekszik. Az egyéni petíciókról beszéltem, másodszorban pedig nyomon követjük a térség országai, országaiban a helyzetet. 1959 óta foglalkozik a bizottság ezen feladatokkal. A 70-es években, ugye emlékeznek nyilván, hogy a katonai diktatúra idején Csillébe is ellátogatott az Amerika Közi Bizottság, és rámutatott az ottani súlyos emberi jogi helyzetre, és az Amerika Közi Bizottság volt az első kormányközi szervezet, amely amely rámutatott erre a helyzetre, és annak köszönhetően, hogy 79-ben ellátogatott a bizottság Argentinába és Csillébe, a bíróságon kívül gyilkosságok száma csökkent. Továbbra is ellátogat a bizottság a térségbe, Hondurasban ugye államcsínyt követtek el, és az Amerika Közi Bizottság azonnal ellátogatott az országba, hogy értékelje az ottani helyzetet, az emberi jogok helyzetét Hondurasban ebben a kontextusban, tehát a pucsot követően. Ami az eljárásokat illeti, meghallgatásokat, számos meghallgatást tart évente, és ott tájékozódik a bizottság az emberi jogok helyzetéről a különböző országokban. Itt nem konkrét dolgokról van szó, hanem az emberi jogok helyzetét értékeljük a civil társadalom Latin Amerikában. Tájékoztatást nyújt a bizottságnak arról, hogy mi a realitás az adott országban. És az ilyen meghallgatások alapján a bizottság döntéseket hoz, lépésekről dönt, hogy például ellátogat egy adott országba. Tehát ilyen információkat szerez. Ami a különböző országjelentéseket illeti, ellátogat a bizottság ugye az említett országokba, és ezt követően jelentést készít az emberi jogok ottani helyzetéről, felveti bírálatait, panaszokat kezel, és megfogalmazza azt, hogy hogyan lehetne eljutni a megoldás felé és orvosolni az emberi jogi jogsértéseket. Továbbá van a jelentés készítő részleg, ugye a szólásszabadságról, a gyermekek, a nők helyzetéről, az afrikai, az afroamerikai személyekről készülnek ilyen jelentések. Az Amerika Közi Emberi Jogi Bizottság ezen kérdéskörökkel is foglalkozik, és dolgozunk annak érdekében is, hogy különböző védintézkedéseket foganatosítsunk. Lassan lejár az idő, mondja az előadó, tehát nem akarom túllépni a 10 perces keretet, úgyhogy röviden fogalmazok. Mi az, ami nagyon fontos az Amerika közi rendszerben? Először is el kell ismerni az államok felelősségét. Ez olyas valami, ami korábban nem történt meg, az elmúlt évtizedhez képest nagyon nagy az előrelépés, és az országok is felhasználják az Amerika Közi Bizottságot. Például amikor egy izraeli argentin vállalatnál bombát robbantottak, az Amerika Közibizottság előtt elismerték a felelősséget. Vagy például Romero úr, akit félkatonai szervezetek gyilkoltak meg El Salvadorban, és az ország elismerte nemzetközi felelősségét, az állam felelősségét ebben az esetben. A közelmúltban Salvador elnöke, Funyens úr elismerte a moszotei mészárlásért a felelősségét, ahol több ezeren veszítették életüket. Ez például egy olyan eset, amely az Amerika Közi Emberi Jogi Bíróság előtt van most. Említhetnénk számos egyéb példát, számos esetben sor került arra, hogy az állam elismerte felelősségét, ami nagyon fontos, amikor is kártalanítani kell az áldozatokat. A jogalkotási reformok. Számos jogalkotási reformra sor került, még a térség országaiban az alkotmányt is módosították. Chile, Mexikó példák arra, hogy az alkotmányt is módosították a bizottság javaslatai alapján. Csillében például szintén sor került az alkotmány reformjára, ami korábban lehetővé tette az előzetes cenzúrát. A jogalkotási megoldások Argentina tavaly például a katonai törvénykönyvet hatályon kívül helyezte. Az Amerika Közi Bizottság egy javaslat alapján, manapság pedig Argentinában már nincs ilyen törvénykönyv, és ez is mindenképpen az Amerika Közi Bizottság érdeme. Maria La Peña Brazíliával szembeni ügye, ezt is az Amerika Közi Emberi Jogi Bíró, Bizottság előtt tisztázták, és így a családon belüli erőszak áldozatává vált nők számára sikerül megoldást kínálni manapság Brazíliában. Aztán például különböző politikai kérdésekről is beszélni kell, például Salvador módosította a politikáját ami az éces betegek kezelését illeti, és ez is az Amerika Közi Emberi Jogi Bizottság közbenjárásának köszönhető, vagy Szálvadorban például egy pszichiátriai kórházban tett látogatás követően a mentális betegségekben szenvedő betegekre vonatkozóan sikerült döntéseket, védintézkedéseket hozni, és hát 10 percem volt csak, de szeretném még megemlíteni azt, hogy a jogállamiság megerősítése és a büntetlenséggel szembeni küzdelem mennyire fontos, ezt az elnök asszony is említette, és ezzel kapcsolatosan zajlanak különböző eljárások a bíróságok előtt, különböző latin-amerikai országokban. Itt általában olyan emberi jogi jogsértésekről van szó, amelyek 30 évvel ezelőtt következtek be. 92-ben az Amerika Közi Bizottság volt az első olyan szervezet, amely úgy döntött, hogy az amnestia jogsértő ebben a tekintetben, és 92-ben született Argentinával és Uruguayjal szemben egy ilyen ítélet, és ezt követően egy egész folyamat indult el a térségben, Azóta nagyon fontos országok is csatlakoztak, a, elismerték a bíróságot, és ma megfigyelhetjük azt, hogy Argentinában a masszív és szisztematikus emberi jogi jogsértéseket elkövetett civilek és katonai felelősök ma a bíróságok elé kerülnek. Az esetek 60%-ában ez az Amerika Közi Bizottság 1992-es döntésével vezethető vissza. Tehát láthatjuk, hogy ennek milyen hatása van azon személyek, amelyek gyilkoltak, és több ezer latinamerikai állampolgár életért felelősek, ők halálukért felelősek, ők hosszú ideig büntetlenségben éltek szabadon, ma pedig ezen személyek, akik lábbal tiporták a demokratikus rendszert és embereket gyilkoltak, a bíróságok elé kerülnek a térség számos országában, és ez az Amerika Közi Bíróság érdeme. Vége az időmnek, nagyon sok egyéb kihívásról beszélhetnék, de itt lezárnám egyenőre. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen a prezentációt, meg dicsérni szeretném a sikereiket is. Majd az eszmecsere során bizonyal beszélhet arról is, hogy milyen kihívásokkal néznek szembe, és mi az Európai Parlament, vagy szélesebben az EU részéről, miben tudjuk támogatni önöket. Most pedig Osvaldo Ruiz Sirigóga következik, kérem 10 percre szorítkozzon ön is. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, empiezo agradeciendo. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni ezt a meghívást, hogy részt vettek ezen a rendkívül fontos rendezvényen, és szeretném pontosítani, hogy előadásom személyes jellegű. Én nem az Amerika Közi Bíróságot képviselem jelen pillanatban most. Továbbá szeretném hangsúlyozni azt is, hogy előadásom struktúrája milyen. Először is szeretném felvázolni azon problémákat, amelyeket a bíróság ítéleteinek végrehajtásával kapcsolatban tapasztalunk, és szeretnék később néhány javaslatot megfogalmazni azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudnánk ezt az együttműködést erősíteni, hogyan lehetne a bírósággal együttműködésen javítani. Áttérnék akkor rögtön a problémákra, illetve a nehézségekre, amelyeket az ítéletek végrehajtásával kapcsolatban megfigyelhetünk. Említeném, hogy az Amerika Közi Bíróság éves jelentésének megfelelően a kártalanítási intézkedések 80%-át sikerült teljesíteni, tehát itt komolyabb problémák nem figyelhetők meg. Ami pedig azt illeti, hogy hogyan lehet a sértettek, az áldozatok méltóságát helyreállítani. Nos, az esetek többségében teljesülnek a feltételek, de itt kell még némi nyomást gyakorolni, ugyanakkor komoly problémák nem figyelhetők meg. Ami viszont azt illeti, hogy ki kell vizsgálni az emberi jogi jogsértéseket, és büntetni kell a védkeseket, tehát igazságot kell szolgáltatni, meg kell találni a holtesteket, illetve az eltűnt személyeket, Nos, itt nagyon sok még a tennivaló. És egyfajta tendencia figyelhető meg, ugyanis a bíróság ítélkezik kártalanításról, ezt azonban nem lehet egy konkrét lépésben megtenni, itt az államoknak lépniük kell Például eh, módosítani kell a jogrendet, illetve politikai intézkedésekre van szükség, és eh, a nemzeti intézményeket eh, meg kell erősíteni. Számos tényező befolyásolja azt, hogy miért nem sikerült teljesíteni ezen kártalanítási intézkedéseket. Ezek közül kiemelnék egyet, ami véleményem szerint az amerikai államok szervezetének a ő felelős ezért. Például azért, mert amikor ez a szervezet felügyeli az ítéletek végrehajtását, nem gyakorol kellő nyomást. Nagyobb politikai nyomást kell gyakor, gyakorolni az amerikai államok szervezetére, és a e tekintetben talán jó lenne, hogy az a párbeszéd, amelyet Európa Amerikával folytat, ez nem csak az államokra terjed neki, hanem érdemes volna bevonni az a szervezet hatóságait és szerveit. Természetesen az ítéletek végrehajtása a tagállamok hatáskörébe tartozik, és szeretnék néhány lehetséges tényezőt megemlíteni azért, hogy a végrehajtás miért mutat ilyen hiányosságokat. Egyfelől azért, mert az államok tagadják azt, hogy kötelező érvényűek a bíróság ítéletei. Kiemelném itt azt, hogy bizonyos államok például megkérdőjelezik azt, hogy a bíróság a nemzeti hatáskörben hozott ítéleteket felülvizsgálhatja-e, illetve ezen országok úgy vélik azt, hogy egy helyi bíróságnak kell felülvizsgálnia az ítéleteket. Tehát ezt vagy jóvá hagyják, vagy elítélik. Venezuela például két alkalommal is megtagadta azt, hogy a venezuelai legfelsőbb bíróság végrehajtson egy intézkedést. Ugyanakkor Mexikó egy pozitív példa lehet, ugyanis Mexikóban az igazságszolgáltatás elismerte, hogy kötelező érvényű és végrehajtandó az az ítélet, amelyet az Amerika Közibíróság hozott. Egy másik tényező az lehet, hogy a hatalom megosztás elvét tévesen alkalmazzák. Egyes államok ugyanis arra hivatkoznak, hogy a bíróság ítéleteinek végrehajtása azt követeli meg, hogy a kormány vagy a törvényhozói hatalom befolyás gyakoroljanak az igazságszolgáltatásra, és ezáltal veszélybe sodorják az igazságügy függetlenségét. A bíróság ugyanis azonban azt követeli meg minden egyes államtól, hogy minden állam, vagy az igazságügyi szerv, vagy a jogalkotói szerv tegyen eleget a ráháruló feladatokkal. Természetesen úgy, hogy megfelel a bíróság ítéleteinek és az ország belső jogrendjének, valamint úgy, hogy eleget tesz a nemzetközi jog követelményeinek. Egy harmadik tényező pedig az lehet, hogy hiányzanak a a nemzeti szabályok, jogszabályok. Kevés olyan ország van a térségben, amely, amely esetében jogszabályok fejtik ki azt, hogy hogyan kell végrehajtani egy bírósági ítéletet. Nagyon sok esetben nincs semmilyen jogszabály vagy administratív szabály arra vonatkozóan, hogy hogyan kell egy ítéletet végrehajtani. Ez pedig természetesen belső problémákat idéz elő, hiszen nem egyértelmű, hogy mely az a nemzeti hatóság, amely illetékes a bírósági ítélet végrehajtásában. A szövetségi felépítésű államokban általában vita merül fel azzal kapcsolatban, hogy ki az illetékes, melyik szerv. Egy negyedik tényező pedig az lehet, hogy vannak olyan nemzeti jogi rendelkezések, amelyek megnehezítik a bírósági ítéleteinek végrehajtását bürokratikus akadályok léteznek, amelyek szükségtelenek, és amelyek megnehezítik a helyzetet. Példa lehetne erre az, amikor nemzeti rendelkezések megakadályozzák azt, hogy a vizsgálatokat, a vizsgálódó hatóságok elvégezzék feladatukat, és éppen ezért például a rendőrség vagy a katonasság által elkövetett bűncselekményeket nem lehet kellőképpen kivizsgálni, noha a bírósági ítélet erről rendelkezett. Egy további tényező pedig az lehet, hogy a különböző politikai erők között nincs megállapodás, főleg olyan ítéletekben, olyan esetekben, amelyek a nemzeti jogra vonatkoznak. Például a bíróság azt arról rendelkezett Chile esetében, hogy helyeze hatályon kívül az amnestiára vonatkozó törvényt, ugyanakkor a csilei parlamentben még nem született meg a kellő megállapodás annak érdekében, hogy eleget tegyenek ennek az ítéletnek. Ez lenne ugye az általános kép, és miután átfutottunk a különböző tényezőkön, megállapíthatjuk azt, hogy a bírósági döntések végrehajtásával kapcsolatban három dolgot kell megemlíteni. Egyrészt ugye az Amerika közirendszer problémái, politikai nehézségek, illetve gazdasági nehézségek is felmerülnek. És most térnék át előadásom második részére, amely arra vonatkozik, hogy Európa hogyan tudna együttműködni ezen a három területen. Például, ami az Amerika közi rendszer hiányzó ismertségét illeti, nos Európa figyelemfelkeltési kampányok által jobban tájékoztatást nyújthat, például anyagi támogatást nyújthat a bíróságnak annak érdekében, hogy maga a bíróság szemináriumokat, illetve továbbképzéseket tartson nem kormányzati szerveket is lehetne finanszírozni, hogy ők vegyenek részt a képzésekben. Továbbra, továbbá lehetne az államokat is támogatni, hogy a saját tisztségviselőik továbbképzését ösztönözzék, illetve különböző akadémikus oktatók közti csereprogramokat is életbe lehetne léptetni, az egyetemek közti együttműködést is fokozni lehetne, és a különböző kutatásokat is jobban lehetne terjeszteni, így lehetne jobban ismertetni azt, hogy hogyan is működik az Amerika közi rendszer, mert így az állami tisztségviselők, a bírók, a rendőrök, a parlamenti képviselők és az administratív hatóságok jobban megismerhetik a nemzetközi szerződéseket, és jobban végrehajthatják akkor a bírósági határozatokat, hiszen egy hatóság nem tud arról, hogy a bíróság hozott egy ítéletet, illetve nem tudja, hogy a nemzetközi jog értelmében ennek eleget kell tennie, akkor egész egyszerűen ezt nem fogja megtenni. Ami a gazdasági nehézségeket illeti, ugye többször felvázoltuk már, hogy a bizottság és a bíróság is kevés forrással, kevés anyagi eszközzel rendelkezik az, hogy a funkcióját ellássa. Tehát ezt a területet is jobban támogathatja Európa. Például támogatást nyújtatna a bizottságnak és a bíróságnak, hogy a forrásainak megfelelően irányítsa a feladatait. A bíróság a közelmúltban létrehozott egy alapot az áldozatok, a sértettek megsegítésére, és ennek köszönhetően olyan sértettek, olyan áldozatok, akik eh, nem rendelkeznek kellő anyagi fedezettel, részt vehetnek méghozzá aktívabban az eljárásokban. Például úgy, hogy elutaznak Kosztarikába, és tanúkat vagy szakértőket kérhetnek fel, vagy írásban bekapcsolódhatnak az eljárásokba. Ez az alap még nem rendelkezik kellő anyagi támogatással, és ugyanígy lehetne finanszírozni azon meghallgatásokat is, amelyeket a bíróság szervez. Jobban lehetne ezt is anyagilag támogatni, hogy például maguk a bírák legyenek azok, akik a helyszínen tárgyalhassanak a szükséges kérdésekről a hatóságokkal. Lassan lejár az időm, úgyhogy áttérnék még a politikai természetű problémákra. Hogyan lehetne együttműködni, hogy túllépjünk a politikai nehézségeken. Például úgy, hogy tartunk ilyen meghallgatásokat, mint ez. Ezáltal is megnyitjuk a politikai vitát, és jobban megérthetjük és tanulmányozhatjuk az Amerika közi rendszert. Vagy például korábban a mexikói esetről is tartottunk egy meghallgatást, és ezáltal hangot adunk annak, hogy bizony aggodalmas az ottani helyzet. Nagyon fontosnak tartom az Európa és Latin-Amerikai államok közti párbeszéd diverzifikálását is, és fontosnak tartom, hogy a párbeszéd a kormányzattal, illetve a nagykövetségekkel folyjon, és a parlamentokat is, parlamenteket is be kell ebbe vonni, a nemzeti bíróságokat is, hiszen a végrehajtó hatalomnak ugye kötelezettsége, hogy végrehajtsa az ítéleteket, de az igazságügyi hatalomról ez nem mondható el, Éppen ezért, ahogyan korábban kifejtettem, fontos, hogy a párbeszéd megpróbáljon nyomást gyakorolni, de nem pusztán az államra, akit a minisztérium, illetve a kormány képvisel, hanem többi, a többi köz, tisztségviselőre is. És elnök azt, mivel lejár az időm, szeretnék még köszönetet mondani. Thank you very much. Thank you also for the... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a konkrét javaslatokat is, amelyeket az Európai Parlamentnek, illetve az Európai Uniónak tett. Most pedig Máltai Bíró Dolla asszonynak eh, adom meg a szót, illetve Reyes eh, asszonynak. Közösen fognak hozzászólni a vitához. Eh, jó napot kívánok! Márta Ibéró Dolának hívnak és egy olyan platformnak vagyok a tagja, amely Európai Uniós civil szervezeteket fog össze, és az emberi jogok témájával foglalkozik Közép-Amerikában, illetve Mexikóban. Mintegy 20 esztendeje folytatjuk a munkánkat ebben a, ezen platform segítségével, és nagyon súlyos emberi jogsértések történtek ebben az időben. Sok oka van ennek, a nem megfelelő intézményes háttér, a büntetlenség, a kirekesztettség, az egyenlőtlenségek. Ebben a kontextusban az autonóm amerikai közi rendszer megpróbált az áldozatoknak igazságszolgáltatást adni, és ez az egyetlen olyan rendszer, amely fölkarolja az áldozatokat, illetve segítségeket nyújt neki. A célunk a politikai párbeszéd és az, az emberi jogok alkalmazását próbáljuk figyelemmel kísérni. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos eszköz ez. Megpróbálunk nagyon sok döntést érvényesíteni a bizottság, illetve a bíróság döntéseit valóban megvalósítani. Hogyha ezeket a döntéseket elfogadják és alkalmazzák, akkor érvényesülhetnek az emberi jogok ezen a területen, illetve ez megerősíteni a gazdasági és szociális integrációt is. Kanton úr, illetve Kiriboga úr példákat is említettek a két szerb munkáját illetően. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy ez egy példaértékű rendszer, hiszen a vitás kérdéseket meg tudja oldani. Beszélt Beszéltünk a mexikói esetekről, A nők elleni erőszak diszkriminációnak minősül, illetve emberi jogi, jogsértésnek. Hangsúlyozni kívánom a, a rendszerben a gyümölcsöző együttműködést a parlament és a, ezen platform között egy fontos állásfoglalást is elfogadott az Európai Parlament az amerikai nők védelmének érdekében. Ez pedig azt jelenti, hogy az állásfoglalást felhasználták a nők és a védelem céljából, és elfogadták ezt az amerikai bíróságok, tehát ez az együttműködésnek egy kiváló példája. Az Európai Bizottság főképviselője, Ashton asszony, dicsérte a nők a nő gyilkosságok elleni harcot, a feminicidium elleni harcot, és ez is egy nagyon fontos üzenet volt. Egyedi esetekkel is foglalkozhat ez a rendszer, illetve összetettebb témában is foglalkozik ezzel a témával. Például Honduras térségében 2009. szeptemberét 2007-től egészen 2010. októberéig 42 személyt gyilkoltak meg egy mezőgazdasági konfliktus miatt. Az amerikai közi rendszer eredményeképpen a bizottság agáját fejezte ki a helyzet miatt, illetve az emberi jogsérelmek miatt, és a gyilkosságok száma akkor, tehát a gyilkosságoknak sikerült elejét venni, nem történt több ilyen esemény. Nagyon fontosnak tartom, hogy az egész rendszer segített a gyilkosságok megállításában. A másik fontos tényező az éves jelentések szerepe, hiszen ezek a hondurasi események kapcsán nagyon fontos szerepet töltöttek be, az emberi jogsértésekre felhívták a figyelmet, illetve elővigyázatossági intézkedések is történtek. Amikor ilyen elővigyázatosság intézkedésekről beszélünk, akkor el kell mondani, hogy 2010-ben az Amerika Közi Bizottság 18 maja közösséget vett védelmébe, felkérte a honduraszi kormányt, hogy a Szent Márkusz területen függesse fel a bányászati tevékenységeket. Guatemalában, nem Honduras térségében. A bizottság Mm, no, odafigyelt arra, hogy az őslakos közösség tiszta vízhez jusson hozzá. Több példát is tudnék mondani, de azt hiszem, hogy erre most nincs idő. Egyetlen egy üzenetet szerettem volna átadni önöknek. Az áldozatok számára rendkívül fontos, hogy felfigyeljenek az esetükre, és ez minőségi változást jelent a jogok érvényesítésében és nagyon sok esetben az államok reagálnak is ezekre az intézkedésekre. A parlamenttől, a tanástól és a bizottságtól azt kérjük, hogy erősítsék meg a kapcsolataikat az amerikai közi rendszerrel. Ezt jó pár szinten megtehetik, politikai párbeszéd és együttműködés segítségével leginkább. Az együttműködés formája a különböző eszközök európai eszközökben rejlik, például az Európai Demokrácia és Emberi Jogi Eszközre gondolok, illetve a politikai párbeszédekre. Ez azt jelenti, hogy minden szinten, regionális szinten, helyi szinten, kétoldalú tárgyalások szintjén a tapasztalat azt mutatja, hogy a delegációk nagyon fontos szerepet töltenek be, illetve a nagykövetségek is fontos szerepet töltenek be harmadik országokban, és nagyon gyümölcsöző lehet az eszmecsere a különböző testületekkel, sokszor a kormányokkal is. Láttuk például az egész rendszer bevezetését az Eurolat parlamenti közgyűlésén, és vannak olyan bizottságok, vannak olyan delegációk, amelyek harmadik országba történő látogatásra ideális lehetőséget nyitnak arra, hogy újra megnyíljon az Európai Parlament, illetve partnerei közötti párbeszéd, közös programokat tárjanak föl, illetve szembenézzenek a kihívásokkal. Nézzük, hogy mik lehetnek a céljai egy ilyen eszmecserének, hogyha meg akarjuk erősíteni a kapcsolatokat. Nos, először is a szervezetek finanszírozását kellene fellendíteni, a civil társadalom hangját fölerősíteni, ez pedig azt jelenti, hogy jobb technikai eszközöket kell biztosítani, akkor, amikor jogsértések történnek, és ezek bíróság elé kerülnek. Részt kell venni a bizottság, illetve a bíróság munkájában, illetve nyomonkövetést kell végezni. A civil társadalom nyomonkövető munkája gyakran kikerül a reflektorfényből, ami pedig az államokat illeti, meg kell nézni a döntések megvalósítását, ennek a gyakorlati aspektusait, gondolok itt az adatbázisokra, a legjobb gyakorlat cseréjére, és így tovább. Egyetértek Kanton úrral, illetve Csiribogá úrral abban, hogy fontos, hogy a bizottság és a bíróság döntései valóban érvényesüljenek, megvalósuljanak. Ezt sokféleképpen el lehet érni. Talán Csiriboga úr véleményét ismételném meg, aki emberi jogsértés ügyek feltására utalt, meg kell nevezni a bűnösöket, megfelelő jogszabályokat kell hozni nemzeti szinten, illetve jogorvoslatot kell biztosítani. Illetve meg kell erősíteni az igazságszolgáltatási rendszert is, amely alátámaszthatja a bizottság és a bíróság munkáját. Figyelembe kell venni a problémákat, hiszen az áldozatok a leginkább kiszolgáltatott rétegeit képezik a társadalomnak. Nagyon fontos az amerikai rendszerben tehát ez az igazságszolgáltatási aspektus. És végül szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek a meghallgatás megszervezésért, ami, hogyha jól tudom, az első ebben a formában. Szeretnénk tovább folytatni majd ezt a munkát. Köszönöm. Yeah, thank you very much. Köszönöm szépen az ajánlásokat is. Listámon az áll, hogy önök megosztják a 10 percet. Hát, én rövidre fogom majd. Nem akarom megvonni öntől a szót, de kérem, hogy legyen tudatában, hogy kevés az idő. 5 percre szorítkozom majd. Köszönöm, elnök asszony. Az emberi jogi Föderáció 43 taggal bír Latin Amerikában, és világszerte persze még többel. Előadásomban az együttműködés lehetőségét szeretem taglalni az Európai Unióval, illetve különösen az Európai Parlamenttel, valamint az interamerikai jogi rendszer kapcsolatait az EU-val. Ahogy kolléganőm rámutatott, rendkívül fontosságú, hogy a pénzügyi támogatást továbbra is eljusson az inter interamerikai rendszerbe. Éppén fontos a politikai támogatás fenntartása is. Különösen az utóbbira szeretnék a továbbiakban koncentrálni. Az elmúlt hónapokban esetek, események történtek, melyek kérdéseket vetettek fel, illetve árnyékot vetettek az interamerikai rendszer működéseit. az amerikai államok szervezetének működésére. A, az a munkacsoportról szeretnék szólni, amely az interamerikai emberi jogi csoport munkáját taglalja, illetve annak az OES-szel az amerikai államok szervezetével való együttműködését értékeli. Egy reform zajlott le, aminek célja az volt, hogy a rendszer működését erősítse, annak működési módját javítsa, és úgy gondolom, hogy végső soron attól tartunk, hogy ezek a reformok eh, esetleg és áshatják a rendszer működését. Az elmúlt hetekben egy sor ország súlyos kritikával lett az interamerikai rendszer működését. és olyan elővigyázatossági intézkedésekre hívták fel a figyelmet, amelyet a brazil, kolumbiai, perui, ekvádori bíróságok döntéseiből adódtak. ...2001 áprilisában az Amerika Közi Bizottság elővizetőség intézkedéseket irányzott elő az őslakosok azon csoportjaira, akikre hatással volt az a döntés, amely Brazíliában született a Belmonte üzem felépítésével kapcsolatban, amely az őslakosok érdekeit sértette. Az építkezés felfüggesztését követeltük, a tárgyalások megindítását, a helyiek igényeinek felmérendő és egy hatástanulmány elkészítését is követeltük. A helyi kormányzat ugyanakkor azzal fenyeget, hogy ennek emiatt visszavonja az interamerikai rendszernek jutott támogatását, mi több visszavonja a brazil jelölt jelölését is, aki egyébként a, a szervezetben képviselte volna Brazíliát. Ez egy nagyon komoly akadályt jelentene. Alásná az Interamerikai Bizottság függetlenségét a brazil állam ilyetén való beavatkozása. Ez nagyon nagy aggályokra ad okot. A 90-es években az Interamerikai Bizottság hasonló feszültségeknek volt tanúja, illetve szintere, amikor is egyes államok nem voltak elégedettek a bizottság döntésével, vagy ajánlásaival, vagy hozzáállásával. Különösen igaz volt ez a 90-es évek demokratikus átmenetében, gyakran adódott ilyen, adódtak ilyen súrlódások. Úgy gondoltuk, és úgy gondoljuk, hogy a természeti erőforrások kiaknázásának igénye majd, attól tartok újabb feszültséget okoz majd Latin Amerikában. Ám ez semmiképpen sem indokolja a brazil hatóságok döntését. Létfontosságú, hogy a regionális partnerénk, mint például az Európai Unió is, támogassák, és erősítsük meg azt az igényt, amely az interamerikai rendszer függetlenségét rámasztják alá az Európai Parlament, a tanács is hivatott támogatni az emberi jogok aktivistákat és azokat a személyeket, akik az interamerikai igazságügyi rendszerre támaszkodnak. Ezért, hogy fontos ez a rendszer, hisz ez egyrészt igazságot szolgáltat az emberi jogsértések áldozatainak. 2011-ben például a kolumbiai elnök visszavonta egy korábbi vállalását. Ez a döntés egy civil szervezetre volt negatív hatással, amelyet korruptnak nevezett a kolumbiai elnök arról beszélt, hogy ez a jogi képviseleti szervezet foltot ejtett az interamerikai rendszerren, és szankciókat helyezett kilátásba. Mindezt egy korrupciós ügy váltotta ki, valamint a Piripá Kolumbi államban, a Kolumbiában egy, egy mészárlás. Erre kapcsolatban 2006-ban elítélte a Kolumbia államot, a bíróság, illetve a hadsereget, amely részt vett a mészállágban. Que esta víctima efectivamente haya mentido. Pero eh, es una... Eh, a bebizonyosodott, hogy egyes tanúvallomások hamisak voltak, ám ennek kapcsán a civil szervezet hitelességét igyekeztek alásni. Egy nagyon aktív civil szervezetről van szó, mely a kormányal szemben, az állammal szemben több bírósági perben képviselte az áldozatokat. Sokszor az állam elnök ellen is. És arra is utalás történt, hogy ez a bíróság nem jól működött az, az áldozatok azonosítása tekintetében is. Persze nyilvánvaló, hogy nincs meg a bíróságnak, az Inter bíróságnak elég forrása ahhoz, hogy maga folytasson a teljes körű vizsgálatok, azért nyilván a kolumbiai kormány adott erre is támaszkodnia kellett. Ebben az esetben is ez történt. A Piripán esetben megállapítást nyert egyes dokumentumokban, hogy a kolumbiai e, hírszerzés azt állította, hogy ez a konkrét ügy felhasználható lehet egyes civil szervezetek tám- megtámadására. Ez a kijelentés ott volt hivatalos dokumentumokban, és ez bizonyítást nyert. Ez is jól mutatja azt, milyen szándékok vannak arra, hogy alássák a rendszert egyes kormányok részéről. Erre fel kell hívjuk a figyelmét az Európai Parlament szakbizottságának. De, de, de, de respaldo politico y para, eh... Tehát ezért, hogy fontos a politikai támogatás, És zárásként hadd mondjam el azt is, hogy a munkacsoport, amely az Interamerikai Bizottság munkájának jövőbeli korrekcióit, javítását hivatott előirányozni, ma fog találkozni, és ajánlásai nagyon negatív hatással lehetnek. A jelentéstevők munkáját aláshatják, gyengíthetik a bizottság egészét, csökkentik annak súlyát, és félreviszik tevékenységének irányát, a, a jogvédelem fő céljáról és ügyéről, hiszen ez a legfőbb feladatunk, hogy megfelelő lépések szülessenek, illetve vizsgálatok lefolyjanak, amikor erre szükség van. Az Európai Parlament talán állásfoglalás is elfogadhatna az interamerikai rendszer támogatása érdekében. Köszönöm. Thank you, Madam Reyes, for the two cases. Köszönöm szépen, Reyes asszony a két eset bemutatását, és azt hiszem, hogy a legfontosabb üzenet a bíróság függetlenségének megerősítése volt. Ezt nagyon jól értjük itt Európában, hiszen amikor látjuk, hogy az, az Európai Emberi Jogi Bíz, Bíróság kerül ösztűzbe, akkor hasonló mechanizmust alkalmazunk. Itt a meghallgatás során a következő a feladatunk, hogy ezt, erről eszmecserét folytassunk. Falcon úrnak, Sánchez Falcon úrnak adom meg a szót, neki Leopoldo López úr ügyvédje, megadom neki a szót tehát. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Először is szeretném megjegyezni, hogy Leopoldo López úr köszönetét szeretném tolmácsolni önöknek, azért, mert az Európai Parlament ezt a párbeszédet, illetve ezt az eszmecserét az amerikai, Amerika közi rendszer és az Európa közti párbeszédet napirendre tűzte. Szeretnék tájékoztatni, szeretném tájékoztatni őket arról, hogy tegnap López úr és az által vezetett politikai csoportosulás egy szövetséget hozott létre, és Enrique Caprile Radonski jelölését támogatják, úgyhogy Leopoldo López úr már nem indul az elnöki az elnökségét folytatott versenyben. De szeretném felvetni azt, hogy miért is tesszük mindezt. Azért, mert a venezuelai politikai jogokat szeretnénk védeni, és főleg az egyik olyan jogot, amely a demokratikus rend központjában áll, ez a passzív választási, a választhatósági jog. Éppen ezért hangsúlyoznám, hogy mennyire fontos támogatni őt, és fontos hangsúlyozni, hogy mennyire komoly nehézségekkel szembesülnek a Csávezzel szembeni ellenzéki erők. 2008-ban López úr, ahogyan az többekkel előfordult, akik Eh, nem tartoztak Chávez támogatói közé, áldozattá vált. Caracas város főpolgármesterét választották akkor, ez eh, az egyik legfontosabb tisztség a köztársaságban. Őt eh, megakadályoztak abban, hogy induljon, hogy induljon a választáson. Noha a politikai eh, konstelláció neki kedvezett eh, volna. Éppen ezért eh, eltiltották a tisztségétől, egy adminisztratív szerv hozta meg ezt a döntést, nem egy igazságügyi szerv, és ez ellentmond az amerikai emberi jogi nyilatkozatnak is, és az alkotmánynak is, hiszen ez egy olyan politikai jog, a választásokon való indulás joga, egy olyan jog, amelyet nem szabad korlátozni. Ez egy konkrét jog, és ezt csak akkor a választhatóságot csak akkor lehet megakadályozni, hogyha egy büntető jogi eljárásban ítéletet hoznak az illető személy ellen. Tehát ez egy politikai jog, egy alapvető jog a demokratikus rendszerekben, ahogyan azt az Amerika közi karta is kifejti. Éppen ezért López úr az Amerika Közi Bizottsághoz fordult, az Emberi Jogi Bizottsághoz, és a bizottság elemezte a helyzetet, majd arra következtetésre jutott, hogy valóban ebben az esetben az emberi jogok sérültek. Egészen konkrétan az a politikai jog, amelynek értelmében valaki indulhat egy választáson, jelöltetheti magát. Az Amerika Közi Bizottság éppen ezért az Amerika Közi Bírósághoz, az Emberi Jogi Bírósághoz fordult, és ott eljárást kezdeményezett a venezuelai állammal szemben. Az a bíróság előtt sor került ennek az ügynek a megvitatására, és ahogyan az várható volt, olyan ítélet született, amely López úrnak adott igazat, és elismerte, hogy valóban az amerikai emberi jogi egyezmény sérült, illetve az emberi jogok sérültek, és a bíróság arra ítélte a venezuelai államot, kimondta felelősségét, elítélte a venezuelai államot, és azt követelte, hogy a különböző szervei, de mindenképpen mindenek előtt a választási bizottság vonja vissza azon szankciót, amelyet kimondott López úrral szemben, és nem szabad, hogy megakadályozza azt, hogy bármilyen választáson is induljon. Ez egy olyan határozat, amelyet Leopoldo López úrra vonatkozott, de természetesen ennek rendkívüli jelentősége van, hiszen kivetíthető mindazon személyekre, akik hasonló helyzetben vannak, akiket eltiltottak egy politikai funkció betöltésétől, akiket a venezuelai állam eltiltott, és akik indulni kívánnak egy választáson. Az Amerika Közi Bíróság tehát arra kérte a venezuelai államot, hogy helyezze hatályon kívül az eltiltásra vonatkozó határozatot és arra is kérte, hogy a jogi rendelkezéseket igazítsa ki, azon jogi rendelkezéseket, amelyek alapján ezt a szankciót kimondta. Tehát arra kérte az államot, hogy módosítsa a törvényt és akadályozza meg azt, hogy közigazgatási szankciókat lehessen kimondani, tehát hogy politikailag eltiltsanak valakit. Megszületett tehát ez az ítélet, és a különböző venezuelai szervek részéről rendkívül agresszív reakciók születtek az amelyik a Közemberi Jogi Bíróság határozatával szemben. A legjelképesebb támadás az éppen az volt, hogy a legfelsőbb bíróság alkotmányos az Alkotmányos Bíróság úgy ítélkezett, hogy nem végrehajtható az Amerika Közi Bíróság ítélete, és teljesen reakcionárius elveket hangoztatott. Arra hivatkozott például, hogy ez az ország szuverenitását sérti, és kifogásolta, hogy ezt az ítéletet az állam nem tudja elfogadni. Ezt követően felmerült annak a lehetősége, hogy nem az állam, a bíróság döntésének. Idén 2012-ben választásokra kerül sor, a köztársasági elnök megválasztására, és 2013-ban is további választásokra kerül sor, és ott vannak olyan személyek, mint López úr, akik nem indulhatnak a választáson. A venezuelai állam pedig elkezdte színelve, elkezdte, elkezdett eleget tenni a bírósági ítéletnek, de ez pusztán egy színlelt megközelítés. Mert úgy tesz most az állam, hogy azok, akiket eltiltott, azok indulhatnak bármilyen választáson. De ez a látszólagos hozzáállás, ez teljes mértékben ellentmond a valóságnak, ugyanis továbbra is fenntartják azt a kritériumot, amelynek értelmében López úr és mások is politikailag ugyan nincsenek eltiltva, de administratív szinten igen. Ez azt jelenti, hogy indulhatnak a választáson, de ha esetleg megnyernék a választást, akkor nem gyakorolhatnak semmiféle, nem tölthetnek be semmiféle administratív tisztséget, hiszen el vannak tiltva egy ilyen tisztség gyakorlásától. Tehát gyakorlatilag az állam kitart azon álláspontja mellett, hogy nem tesz eleget az Amerika Közi Emberi Jogi Bíróság ítéletének. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi helyzet a következő. Administratív úton eltiltanak bizonyos személyeket attól, hogy politikai tisztséget töltsenek be. Ez pedig azt jelenti, hogy küzdeni kell ezzel a helyzettel szemben. És a leglogikusabb felvetés a jelenlegi helyzetben az lenne, hogy az Európai Parlament Emberi Jogi Albizottsága valamilyen módon, hogy elérje azt, hogy a venezuelai állam tiszteletben tartsa és végrehajtsa a bíróság ítéletét, tegyen egy nyilatkozatot, egy állásfoglalást fogadjon el. Ebben pedig hangot adhatna annak a nézetének, hogy teljes mértékben és kategorikusan elutasítja azt, hogy a politikailag eltiltott személyek, amennyiben sor kerül megválasztásukra, ne tölthessék be ezt a tisztségüket. Azért, mert ugye az állam különbséget tesz a politikai és az administratív eh, eltiltás között. Úgy gondoljuk, hogy egy demokratikus eh, jogrendben az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság, ha kifejti álláspontját és elutasítja ennek a lehetőségét, akkor mindenképpen ez rendkívüli módon hozzájárulna a helyzet javításához, Európa ezáltal kifejteni, hogy hogy viszonyul az Amerika közi jogi rendszerhez. Uh, uh, Köszönöm, hogy Falcon úr kifejtette ezt a, ezen venezuelai eset kapcsán annak nehézségét, mennyire nehéz egy-egy államban végrehajtatni a bíróság döntéseit. Hallottunk kolumbiai, meg braziliai esetekről, ezek majd nyomon követhetőek. Gerc úr, talán azt kérném, hogy várjon egy pillanatot, mert egyes képviselőtársaim kevés az ideje, előbb ők szeretnek kérdést feltenni, és aztán nem meg önnek a szót, ha ez rendben van így. És aztán kicsit később megkapjon is a szót. Jimenez asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy ezen meghallgatások rendkívül fontosak, hiszen ebből is látjuk, hogy hogyan működik az Amerika közi rendszer, és sikerül így eloszlatnunk olyan kételyeket, amelyek arra vonatkoznak, hogy ugye hogyan működik ez az emberi jogi rendszer. Láthatjuk azt is, hogy a térségbeli országok elfogadják-e vagy sem a különböző szervek határozatait, amelyek az emberi jogok betartása felett törködnek. Hallhattuk, hogy az igazságügy egyes országokban, mint Argentinában az emberi jogi kérdésekben nem évül el, és éppen ezért nincs elévülés, és éppen ezért sikerül igazságot szolgáltatni az áldozatok számára ez rendkívül fontos. Fontos, hogy a bűncselekményeket elkövetők a bíróságok elé kerüljenek. Így sikerül felderíteni az igazságot és az igazat és igazságot szolgáltatni. A szint ugyanakkor a bűnösök, az a szint, amely ugye a bűnösök bíróság elé állítására vonatkozik, rendkívül alacsony. Ugyanakkor fontos, hogy ez a helyzet javuljon. Ugyanígy hallottuk azt is, hogy nagyon sok minden függ attól, hogy az adott állam elismerje a bíróság által hozott ítéleteket, és sajnálom, hogy vannak olyan országok, amelyek nem ismerik el a bíróságot és ítéleteit. Európa szempontjából nagyon fontos az emberi jogok tiszteletben tartásának elismerése és ösztönzése olyan országokkal, amelyekkel megállapodásaink vannak. Én például Mexikóba többször ellátogattam, és az áldozatok jogaira összpontosítottam, hiszen az Európai Parlamentben is egy irányelven dolgozunk, amely az áldozatok jogaival foglalkozik. Mexikó pedig elkötelezte magát az emberi jogi bíróság ítéleteinek teljesítésével kapcsolatban. Sok még a tennivaló, ugyanakkor én Mexikóban is azt tapasztaltam, hogy fontosnak tartják az együttműködést, azt, hogy mi együttműködjünk velünk. Juárez városba, Ciudad Juárezba ellátogattam, és ott például találkoztam az áldozatokkal is, illetve azokkal, akik az áldozatokat védik. Mexikóban az illetékes hatóságokkal is beszéltünk. Ahogyan azt az előadó is megjegyezte, az egyik előadónk, nagyon fontos a párbeszéd, nagyon fontos az eszmecsere, és úgy gondolom, hogy a mi esetünkben, ugye az áldozatok, a sértettek jogait védjük, az áldozatok jogai rendkívül fontosak, de az is nagyon fontos, hogy folyamatosan párbeszédet folytassunk a nagykövetségekkel, tehát nem pusztán akkor kerüljön sor az egyeztetésre, ha mi odautazunk, vagy ha ők eljönnek ide, hanem a kapcsolattartás állandó kell, hogy legyen. És végezetül még azt szeretném megjegyezni, hogy szerintem rendkívül fontos a hatóságok támogatása, akik az áldozatokkal foglalkoznak. Én például a jelentésemben ezt kiemeltem, és még arra térnék ki, hogy vannak ugye országok, amelyek nem működnek együtt kellőképpen ezen szervezettel. Fontos, hogy ezt megtegyék, és fontos, hogy ebbe az irányba haladjanak, mert ez az, amit mi és az állampolgárok is fontosnak tartanak. Thank you. Now, uh, Madame Andrikéne. Köszönöm szépen, Andrikéne asszony. Köszönöm szépen, uh, elnök asszony. Litvánul szeretnék most hozzászólni a vitához. Terezas Jiménez. Hölgyeim és uraim, én is szeretnék csatlakozni Jiménez kollégához, illetve ahhoz, amit elmondott. Azt mondta, hogy örülünk ennek a mai meghallgatásnak. Valószínűleg önök is tudják, hogy a Hondurasba és Mexikóba látogatott el a delegációnk, a tavalyi év folyamán. Először is Jiménez asszonyhoz csatlakoznék. Nagyon örülök ennek a mai meghallgatásnak itt az albizottságban. Talán önök is tudják, hogy tavaly májusban Mexikóba és Hondurasra látogatott el a delegációnk, Danton úr, ön említette Honduraszt. Szeretném, hogyha értékelni az ottani helyzetet, főleg az emberi jogi kérdésekre gondolok. Nagyon is emlékszem az ott zajlott ülésekre, beszélgetésekre, az emberi jogi miniszterrel való eszmecserénkre, aki a bírókkal kapcsolatos problémát vetette fel, azon bírók esetét, akik 2009-ben elvesztették állásukat, mert nem támogatták a kormányt. Tudnak-e erről az ügyről, és a bizottság bármilyen döntést hozott ebben a témában, bármilyen javaslatot tette? Nagyon örülök annak, hogy Sánchez Falcon úr is eljött hozzánk. Igen, Leopoldo López úr esetet itt figyelemmel kísérjük Szerettük volna, hogyha eljön ide a mai napon, de sajnos ez nem sikerült. Venezuela nagykövetsége tegnap magyarázatot küldött számunkra, és elmondta, hogy az emberi jogi bírósági döntést miért nem valósították meg. Ugyanazt mondták el, amit ön is, hogy nem megvalósítható a bírósági döntés. Szeretném hallani az önvéleményét, hiszen ön a bizottságot képviseli. Hogyan reagál arra, hogy egy ország ilyen véleményt fogalmaz meg, azt mondják, hogy nem megvalósítható ez a döntés. Mit lehet tenni, ön mit tenne? És végül egy megjegyzéssel élnék, az egész régióval foglalkozunk, látjuk, hogy nagyon nagy különbségek vannak az országok között. Ugye ellátogattunk Mexikóba delegáció keretében, illetve jó pár esetben foglalkoztunk a bizottsági javaslatokkal, valamint a bírósági döntésekkel. Bár ugye ez bizonyos nehézségekbe ütközött, de mégis megvalósultak. Más esetekben a egyes országok azt mondják, hogy a bírósági döntéseket nem fogják végrehajtani. Ahogyan elmondtam, hatalmas különbségek vannak a régióban az országok között. Hogyha a szakbizottságunk egy dokumentumot készítene elő, azt hiszem, hogy ez eredményt hozhatna. Köszönöm szépen, Andrikani asszony, most pedig Máer úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljesen egyetértek. Rendkívül fontos ugyanis az, hogy a kezünkben levő eszközökkel, ugye az Európában a politikai párbeszéd, az együttműködés, maga az eurólat, ezáltal erősítenünk kell az Amerika közemberi jogi rendszert. Az ideiglenes intézkedések, amelyek az áldozatokra vonatkoznak, ezek nagyon fontosak, ugyanakkor néha eh, nehézkesek is. Spanyolország esetében Baltasar Garzón bíró, eh, ahogyan az köztudott, eh, a bíróság elé kerül, került, pontosan azért, mert a Franco rendszer alatt elkövetett bűncselekményeket vizsgálta. Argentínában ugye nem évülnek el ezen bűncselekmények, de Spanyolországban igen. Éppen ezért ez, ezen intézkedések nagyon kevésnek bizonyulnak, és úgy tűnik, hogy ez pusztán minden, amit teszünk, holott Európa hozzá tud járulni ahhoz, hogy megerősítse az Amerika közi rendszert. Egy kérdésem volna, mert nagyon fontosnak tartom, hiszen az Amerika közi rendszer ugye az amerikai államok szervezetétől függ, a szelek ez egy új struktúra, amely az idén jött létre, és amely úgy tűnik, hogy túllép az amerikai államok szervezetének struktúráján, ugye az Egyesült Államok is részt vesz benne. Hogyan képzelik el ezt az Amerika közi rendszert? Dolgoznak-e már azon, hogy helyettesítsék az új szervezettel, ezzel az új regionális integrációs szervezettel, amely ugye a SZELAC. Nagyon fontosnak tartom mindazon nyilatkozatokat, amelyeket hallhattunk önöktől. Én másképpen mutattam volna be a helyzetet, hiszen az összes áldozat, aki kínzás, gyilkosság áldozata volt, ugye említettek egy venezuelai tisztségviselőt, aki, akinek ugyan teljesen jogos az esete, de ez egy kicsit meglepő, főleg jogi szempontból, hiszen a politikai jogait ugye megvonták, megvonták -e tőle a politikai jogait, vagy sem. Ez persze egy nagyon fontos kérdés, de nincs Latin Amerikában egyéb emberi jogi jogsértés, egyéb helyzet, gyilkosságok, eltűnt személyek, pucsot elkövetők. Az első kérdésem az lenne, hogy az első előadótól kérdezném, hogy Honduras esetében van egy folyó eljárás, egy vizsgálat, amely által a pucsisták felelősségét kívánják megállapítani. Szeretném tudni, hogy van-e ilyen eljárás. És ha vannak adataik ezzel kapcsolatban, akkor ez érdekelne. Ami pedig Sánchez Falcon úr előadását illeti, hát nézze, Venezuelában tudomásom szerint, és ezt ön megcáfolhatja, az eltiltás 600 tisztviselőre vonatkozott, és köztük 47,60% az ellenzék sorait gazdagítja, többiek pedig olyan személyek, akik a kormányzat oldalán állnak. Tehát ezen adatokból azt hiszem egyértelmű, hogy van egyfajta részre hajlás a politikai eltiltás során az ön védence López úrt konkrét tények alapján tiltották el. Persze nagyon jogos a követelése, ugye ő támogatta a 2002-es pucsot, amit, ezért egy olyan adat, amit figyelembe kell venni, ugye a politikában ez fontos, tehát egy pucsistáról volt ugye szó, de ami ennél sokkal fontosabb, és ami releváns az ügy szempontjából, az az, hogy 60 millió bolivárt tulajdonított el jogosulatlanul, a venezuelai kőolaj vállalattól, egy állami kézben levő vállalattól, és amikor a Csakaui település polgármestere volt, akkor eltávolították posztjáról. Ezek olyan kérdések, amelyeket ki kell vizsgálnia az igazság szolgáltatásnak. Ezek persze a jó kormányzást mindenképpen akadályozzák és alássák, de azt kell mondjam, hogy Tegnap ez a személy ugye úgy döntött, hogy nem, nem indul a választáson. Ön jobban tudja, hogy milyen az ellenzék helyzete Venezuelában, mint én. Ugye nincs, semmiképpen nem tudnak egyességre jutni, de az igazság az, hogy a venezuelai legfelsőbb bíróság leszögezte, hogy a politikai jogai azok sértetlenek, egytől egyik szavazhat, és indulhat szavazáson, indulhat választáson. Tehát a vita igazából nem erre vonatkozik. Azt mondják, hogy nem végrehajtható az ítélet, hiszen a bíróság ítélete azt veti fel, hogy vissza kell, hogy állítsák politikai jogait, de az említett személy indulhat választáson. Indulhat. Ha akar. Ő ugyan nem akar, de elvileg indulhat. Tehát úgy gondolom, hogy ebben a konkrét esetben igazából nem forognak kockán a politikai jogok. Ezek nincsenek veszélyben. Indulhat választáson, és a vita akkor merülhet fel, hogyha megválasztják, de hát ugye erről nincs szó, mert nem akar indulni a választáson. Tehát ezen kis anekdotától eltekintve, én úgy gondolom, hogy a lényegi kérdés számomra továbbra is az, hogy a mi európai eszközeinkkel támogatnunk kell, ugye a párbeszéd, az együttműködés által, és magán az Eurolaton keresztül támogatnunk kell az ottani jogalkotókat, vitázhatnak az itteni és az ottani jogalkotók, és beszélhetnek arról, hogy hogyan lehet ezen eszközöket megerősíteni. Úgy, hogy az áldozatoknak az emberi jogok sértések áldozatainak védelmet nyújtunk. I have on my list. Köszönöm, Mayer úr. Most többen vannak a listámon. Nagyon izgalmas téma ez. Ötig taglalhatjuk. Ám kérem, hogy mindenki tartsa észben, hogy időnk véges. Obiolasz úr. Köszönöm, elnök asszony, nagyon röviden. Csak azt szerettem volna megjegyezni, hogy véleményem szerint ki kell fejeznünk elégedettségünket az elhangzott előadások alapján, hiszen nagyon hasznos volt az összes előadás számunkra, és természetesen az is, ami arra vonatkozik, hogy ismertebbé kell tenni az Amerika közi rendszert, rá kell mutatni a különböző logisztikai problémáira, vagy politikai nehézségeire. Úgy gondolom, hogy itt az Albizottságban és az Európai Parlamentben A többség támogatja önöket, és azt szeretné, hogy továbbra is fenntartsuk az együttműködést. Röviden egy konkrét dologról szeretnék szólni, amit hallhattunk Jimena Reyes asszony előadásában. Ez a kolumbiai helyzetre vonatkozott, ami engem különösen nyugtalanít. A José Álvarez Trepo ügyvédi kamara különböző megfenyegetéseknek van kitéve. Ez egyfajta strukturális erőszak, amelyet azt hiszem, hogy kommentálnunk alig, ha kell, de úgy érzem, hogy emögött anélkül, hogy a részletekbe mennénk, szerintem létezik egyfajta stratégia, amelynek lényege az, hogy le akarják járatni a kolumbiai nyilvánosság előtt magát a rendszert. Ezt az Amerika közi rendszert. Megkérdőjelezik ezt a rendszert. Szeretném Kanton úrtól és Csiriboga úrtól megkérdezni, hogy ha lehet, akkor értékeljék ezt a helyzetet. Thank you, Mr. Köszönöm, Apjaz úr. Most Cortez Lasta úr, a mexikói delegáció elnökeként kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Én is rövidre fogom. Kollégáim érdekes gondolatokat tettek már fel. Ám csatlakozva ahhoz, amit Jiménez Beszerül asszony mondott a áldozatok jogairól, illetve azon szerepkörről, amelyet az európai jogalkotók tölthetnek be ezen kérdésekkel kapcsolatban az egyes delegációkban, fenntartva a párbeszédet is. Nos, a saját parlamentközi Mexikóval kapcsolatot tartó delegációnk nevében mondhatom, hogy éppen a legutóbbi mexikói tárgyalásaink során konkrét párbeszédet folytattunk le és köszönet illeti az albizottságot is, hogy jóvá hagyta a mexikói látogatásunkról szóló jelentés tartalmát. És decemberben delegációnk az emberjogi, mexikói emberjogi helyzet feltáró párbeszédeket folytatott le széles körben, még hozzá, és részletekben menően volt alkalmunk ezt megtenni. Most arra szorítkoznék csak, hogy megragadom ezt az alkalmat arra, hogy az egyes delegációk és szakbizottságok, a tagjai, akik részt vettek az úton, némi katalizátor hatással lehetnek az emberi kérdések kiemelésében. Uh, Köszönöm, most a képviselőkkel folytatott eszmecsere előtt még két nagykövet jelezte, hogy hozzászólnának. Köszönöm, ám szeretném önneket tájékoztatni, hogy három percük van mindössze. Először Garcia nagykövet úr Venezuelából kap szót. Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy arra kell pazarolnom az időmet, hogy López úr esetéről beszéljek egy ilyen izgalmas vita közepette, holott ugye vannak egyéb fontos kérdések. És ezt azért mondom, mert az egyik kihívás, amelyen szembenéznek azon intézmények, amelyek az emberi jogokat védik világszerte, és ezt elgondolkodásképpen mondom, az az, hogy hogyan használták ugye fel az erejüket ahhoz, hogy a haladó szellemű latinamerikai kormányokkal szemben lépjenek fel. Példa erre az, amit itt ma is láthattunk. Egy elnökjelölt, ahogy egy tegnapig még elnökjelölt volt, az ő képviselője, hangadója, szó csöve eljön ide a parlamentbe, és manipulálja azt az információt, féligasságokat terjeszt, és megpróbálja az áldozat szerepében feltüntetni López urat, egy olyan szemét, akit politikailag eltiltottak. Az igazság az, hogy 2002-ben López úr részt vett egy államcsínyben amelyet fasiszta brigádok szerveztek annak érdekében, hogy önkényesen letartóztassák az akkor megdöntött kormány minisztereit és demokratikusan megválasztott képviselőket, bebörtönözzék, és ezzel megsértsék a legalapvetőbb emberi jogaikat. López úr amnisztiában, általános amnisztiában részesült, amelyet egyébként a venezuelai kormány döntött el, mert ezáltal kívánta stabilizálni az ország helyzetét. És szerencsére ennek most ma már látjuk a gyümölcseit. López úr pedig politikailag egy politikai párt vezetőjeként a rendszerben részt vehet, előzetes választásokon is indulni akar, de aztán tegnap lemondott erről a jogról, hogy támogassa a venezuelai szélső jobboldalt. Sajnálom, hogy ennyire felborult az egyensúly az előadás során, és sajnálom azt is, hogy venezuelai jogi képviselők úgy gondolják, hogy a Venezuelai legfelsőbb bíróság végrehajthatatlannak minősít egy egy bírósági ítéletet, holott az illető személy az összes politikai jogát gyakorolhatja. A nemzetközi szervek nem léphetnek túl az alkotmányos törvényeken, de ez egy olyan kérdés, amelyet alkotmányos szakértők megvitattak, és ez azt hiszem, hogy rendkívül hasznos volt a vita szempontjából. Mi minden esetre nem fogadjuk el azt, hogy venezuelai politikai képviselők vagy az ő hangadóik eljöjjenek ide az Európai Parlamentbe, és korruptnak állítsák be a venezuelai rendszert, és ezzel terjesszék, terjesszenek ilyen híreszteléseket nem csak Venezuelában, hanem bárhol a világon. Thank you. Köszönöm, nagykövet úr. Szeretném hangsúlyozni, hogy a pódium több országot is érintett hozzászólásában, semmiképpen sem lehet arról beszélni, hogy a latinamerikai progresszív kormányokat támogatnánk, bírálnánk, hiszen európai államokat is sok esetben elítélünk, hogyha az emberjogi bíróság ítéletét nem érvényesíteni. Most pedig Rivera úrnak, a Kolumbia nagykövetnek adott meg szinte három percben a szót. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt eh, parlamenti képviselők, az a kiváltságom, hogy röviden a Piripáni esetet eh, kommentálhatom, és szeretném kifejezni, hogy az Amerika Közemberi Jogi Bíróság 2005-ben ítéletet hozott, és arról rendelkezett, hogy kártalanítást kell biztosítani a személyeknek, mm, azonosítani kell az 1997-ben a szégyen teljes mészárlás során elkövetett áldozatok családtagjainak, és a családtagokat kellőképpen kártalanítani kell. Ezen bírósági határozat megszületett, és ezt követően ugye Kolumbiában tudjuk, hogy a különböző hatalmi ágak külön válnak, és tavaly októberben az a döntés született, hogy Gustavo Caicedo Rodríguez, Diego Armando Martínez Contreras, Hugo Fernando Martínez ismert személyek, akiket az ítélet áldozatnak minősített. A bírósági határozat azonban amely Kolumbiában született, ezt ennek ellentmondott. Az Amerika Közi Bíróság, amikor az ítéletét meghozta, az érdekelt feleket meghívta egy magán meghallgatásra novemberben, és három hónapos határidőt biztosított ahhoz, hogy szükséges információt nyújtsanak azon úgynevezett áldozatokról, akiket nem ismernek el a, annak tehát ezt a döntést nem, az, nem a kormány, hanem az ügyészség hozta meg. Ez eh, az ügy természetesen óriási botrányt eh, okozott Kolumbiában, és a kolumbiai állam, valamint eh, maga az Amerika Közemberi Jogi Bíróság úgy érezte, hogy aláásták a, azt a jóhiszeműséget, amely alapján eljártak arra törekszenek tehát, hogy felderítsék az eseményeket, feltárják azokat, és tavaly október 27-én Manuel Santos elnök szó szerint azt mondta, hogy arra kértem a külügyminisztert, hogy mindenről az amerikai államok szervezetének főtitkárát is tájékoztassa, hogy a következő külügyminiszteri ülésen erről beszéljünk. Sajnálatos, hogy ilyen korruptok alássák az Amerika közemberi jogi rendszer hitelességét. Tehát itt egy közös érdekről van szó, ez a rendszer és, az Ameri- és a kolumbiai állam közös érdeke, hiszen jó hiszemmel cselekedtek, és itt egész egyszerűen arról van szó, hogy az úgynevezett áldozatok valójában nem voltak áldozatok. 1997-es eseményekről van tehát szó, és a határozat kiterjed arra is, hogy az igazi áldozatokat valóban kártalanítani kell. 1997-es eseményekről van tehát szó, és nagyon fontos elnök asszony pontosítani ezt az igazság nevében, és azért, mert politikai szándék létezik a kolumbiai állam és a kormány részéről, hogy eleget tegyen a bíróság határozatának és a bizottság munkáját elősegítse, hogy védje az egész kontinensen az emberi jogokat. Thank you. Köszönöm, nagykövet úr, és röviden hozzászólásra kért időt Menka úr a mexikói nagykövetség képviseletében. Köszönöm. A mexikói kormánynak van egy brüsszeli irodája a nagykövetségen kívül, és örülök annak, és köszönöm, hogy a, a szakbizottság által tárgyalt témákban hozzászólhatunk. A nagykövet úr maga nem tudott eljönni sajnos, ám engem kért fel, hogy megerősítsem Mexikó vállalásait az interamerikai emberi jogi rendszerben és annak testületeiben. Ahogy kifejtette, Mexikó több helyen is kifejtette, mindig készen állunk az Amerika közi emberi jogi rendszer erősítésére. Ezt szerette volna elmondani a nagykövetem is. Két példával szeretném bemutatni ezen vállalásunk komolyságát. Egyrészt azon bírósági ítéletekkel kapcsolatban, amelyek az emberjogi bírók döntéseinek végrehajtását illeti, illetve emberjogvédő aktivisták védelmét illeti. Mexikóban annak lehetőségét vizsgáljuk, hogyan lehetne képezni a mexikói bírókat annak érdekében, hogy jobban együtt tudjanak működni az interamerikai egyezménnyel, illetve annak döntéseit jobban tudják értelmezni munkájuk során. Mexikó számára tehát rendkívül fontos a régióban ez a létfontosságú emberjogi mechanizmus, és köszönjük, hogy a mexikói kormány erőfeszítéseit önök is elismeréssel taglalták. Mr. Gates from the... E- Köszönöm szépen, most pedig a külügyi szolgált részére Gertz úrnak adom meg a szót, hogyha lehet, akkor 5 percre fogja a hozzászólását. Köszönöm szépen, Béler asszony, rendkívül izgalmas volt ez a vita. Sajnos Sajnálatos, hogy nincs több időnk, hiszen a téma megérdemelni. Hat gondolatot szeretnék megemlíteni. Az első, hangsúlyozni kívánom, hogy az Európai Unió nagy, nagyon odafigyel a független testületek felügyeleti szerepére, akár ENSZ, akár nemzetközi szintről vagy legyen szó, az emberi jogi kérdéseket illetően, tehát nagyon támogatjuk az Amerika közi rendszert, emberi jogi rendszert, és az elméleti támogatás mellett fontosnak tartom az azt, hogy a két rendszer, a páneurópai rendszer, illetve az amerikai közi rendszer párhuzamosan növekedett, teljesedett ki, tehát van egy ilyen érzelmi aspektusa is ennek, annak, hogy üdvözöljük az együttműködést a Strasburgi Emberjogi Bírósággal. Ezen kívül az afrikai rendszer konszolidációját is üdvözöljük. Második megjegyzésem. Az Amerika közi rendszert támogatjuk. Ennek jó pár formája van. Maria Ribeiro ezt jól összefoglalta. A politikai párbeszéd, emberi jogi eszmecsere Mexikóval és Kolumbiával például, aki, amely országoknak a nagykövete is szóltak. Különböző lépések, nyilatkozatok, például Estenasszony részéről, ez is az együttműködés egyik formája, illetve a pénzügyi együttműködés. Nagyon nagy kihívás a döntések megvalósítása, végrehajtása, legyen itt szó elővigyázatosság intézkedésekről, illetve más fellépésekről. Tudjuk, hogy ez nehéz, tudjuk, hogy milyen jelenvonásokkal rendelkeznek az egyes országok, tudjuk, hogy mennyire bonyolult az ilyen javaslatok megvalósítása. Lokbérel asszony teljesen helyesen utalt az európai tapasztalatra, tudjuk, hogy nem egyszerű a helyzet, mégis próbálunk együttműködni ezekkel az országokkal kiemelkedő esetekben, például azokra az esetekre gondolok, amely, amelyre utalt a kolumbiai nagykövet is. Ami igazából aggályokat vet fel, az az, hogy esetleg a bizottság vagy a bíróság függetlensége megkérdőjeleződik bizonyos esetben, az integritásuk, például a civil mi együttműködést, illetve nos ez aggaszt bennünket, hiszen azt szeretnénk, hogy egy eredeti rendszer álljon föl, mint az amerikai vagy az európai rendszer, és nem szeretnénk, hogyha ez ennek a hitelessége alá ásódna, hiszen a nemzetközi normákat szeretnénk megőrizni. Negyedik megjegyzésem a civil társadalommal kapcsolatos. Létfontosságú szerepet töltenek be az amerikai kontinensen, illetve a megvalósítása, az a bírósági döntések végrehajtása tekintetében is nagyon fontosak. Próbáljuk támogatni a civil társadalmat, Sokszor elmondtuk már ezt a politikai emberi jogi párbeszédek kapcsán a partnerországokkal, illetve támogatjuk pénzügyi szempontból is, például az EIDHR segítségével. Ez volt a negyedik megjegyzésem. Az ötödik a pénzügyi forrásokkal foglalkozik. Itt van a kollégám a Defkótól, tól működtünk. Természetesen a felelősség a tagállamokat illeti a közép-amerikai rendszerben, neki kell megfelelő finanszírozást biztosítani mind a bizottság, mind pedig a bíróság számára, tehát ez az ő felelősségük. Az Európai Unió különösen 2005 óta célzott projektekkel támogatja a bíróságot, a különleges jelentéstevők munkáját, például a szólásszabadság témájában. Reméljük, hogy továbbra is folytatni tudjuk majd ezt a munkát, és arra azt szeretnénk, hogyha a bíróság és a bizottság alternatív finanszírozási módozatokat találna. Utolsó megjegyzésem. A szakpolitikai párbeszédeket illeti az UFS és a bizottság egyetértési nyilatkozatot írt el 2009-ben. A Lisszabon utáni időszakban ez új lendületet vett, amikor egy első EUIS dialógus tartottunk ebben a témában. Nagyon reméljük, hogy a közép-amerikai emberi jogi rendszer részt vehet majd az OSZ delegációjában. Tehát az EU, OAS és az amerikai közi emberi jogi szervezet közös munkát végezhet. Köszönöm szépen. Thank you. Én köszönöm, Gerc úr. Valóban átfogó tájékoztatást nyújtott, és jó kezdeményezésről is számot adott a külügyi szolgálat részéről munkánkat segítendő. Ahogy látom, nem sok időnk van, Ám nagyon sok nyitott kérdés. Ám nem mindenkit érintettek ezek a kérdések. Most tehát először Falkon urat kérem, igen röviden ref- reflektáljon López úr ügyére, illetve az azt övező kérdésekre. Aztán Kamfin urat kérem, hogy a konkrét kérdésekre térjen vissza, hiszen az általános vitára most úgy sincs időnk. Falkon úr, öné először a szó. And, yeah. Muy concretamente quiero señalar. Konkrétan szeretném megjegyezni, hogy túlzottnak tűnik az, hogy amikor felvetünk egy ilyen kérdést, a politikai jogokat egy ilyen formon, akkor ezt bárki is megkérdőjelezze, hiszen itt az emberi jogokról van szó, nem lehet azt mondani, hogy az egyik fontosabb, vagy a másik kevésbé az, hiszen ez teljesen ellentmond az emberi jogoknak. Az önkényuralmi rendszerekkel szembeni fellépés, a szélső baloldali rendszerekkel szembeni fellépés is a politikai küzdelemhez tartozhat. És amit ön említett, López úr kapcsán, korrupciós vádak. Szeretném a köz, következőt megjegyezni. Az a két eset, ami miatt a szankciókat kapta, egyfelől egy civil szervezetnek nyújtott adományozásról volt szó, és egy administratív döntés volt a másik eset, amikor polgármester volt, egyiket sem vizsgálták ki, soha nem indult elő ellene büntetőjogi eljárás, hiszen nem, nem került sor vádemelésre sem. Az egyik esetre ugye több mint 8 évvel ezelőtt került sor, és sohasem lehetett bíróság elé állítani, sohasem indítottak el, ellene bírósági eljárást, mert nem, merül fel a korrup- nem merült fel a korrupció vágya. Más különben ezt megtették volna, de nem volt bírósági eljárás egész egyszerűen azért, mert ami a 60 millió bolivár eltulajdonítását illeti, ez a hűtlen kezelés, ez olyas valami, ami ellen egy administratív döntés született, nem azt a mechanizmust használta, amelyet általában ilyenkor felhasználnak. Ha valaki ellop egy adott összeget, akkor felkerik, hogy ezen eszköz értelmében juttassa vissza. Rámutattunk, hogy nem merült fel a korrupció vágya A másik dolog pedig, hogy akit politikailag eltiltanak, és itt nem csak López úrra utalnék, számos személy van, aki a választási kampányban szerepet vállal. Az, hogy a jogaikat biztosítjuk, ez, ez adott. Az igazságügy az igazságügyi szervek ezt kimondták, azon személyek, akik ilyen helyzetben vannak, indulhatnak a választásokon. Ez az, amire utaltam, amikor azt mondtam, hogy úgy színlelik, mintha eleget tennének az ítéletnek, de az igazság az, hogy ha megválasztják őket, nem vállalhatják a tisztségüket, hiszen administratív szinten eltiltották őket. Tehát egész egyszerűen csak úgy tesznek, mintha eleget tennének az ítéletnek. Az eltiltottak a közalkalmazottak, a tisztségviselők egy jelentős részét teszik ki, és a következőt kell megjegyeznem ezzel kapcsolatban. Van, aki teljesen más adatokat kezel, van, aki azt mondja, hogy az ellenzék 80%-a és a kormányzati alkalmazottak 20%-a. Ami azonban teljesen vitathatatlan, az az, hogy semmilyen magas tisztségviselőre nem vonatkozott ez az eltítás, tehát itt csak alacsonyabb tisztségeket betöltő személyekről van szó a kormányzati körből. Köszönöm. Thank you, Mr. Falcon, and now Mr. Köszönöm szépen. Muchísimas gracias. Eh, intentaré. Köszönöm szépen. Megpróbálok eh, választ adni a kérdésekre. Megpróbálok röviden fogalmazni, mert hát kevés az időnk. Ami Hondurászt illeti, elhangzott ugye két kérdés Hondurasszal kapcsolatban. Először is ugye tisztáznunk kell, hogy semmilyen kétség ne férhessen ehhez. Amerika, az amerikai kontextusban ugye felmerült az a gyanú, hogy pucskísérletre került sor, hogyha valakinek hajnali három órakor beállítanak az otthonába, onnan kiragadják a katonák, és egy repülőn eltávolítják az országból, akkor pucs következett be. De ezt le kell szögezni, hogy ez nem így történt. Ezt tehát le kell szögezni, és ebben a kontextusban, ugye a pucs kontextusában volt egy demokrácia párti bírói kör, aki szembe helyezkedett ezzel a kísérlettel, és őket büntetés alá helyezték. Ez még mindig folytatódik, tehát ezt az ügyet nem sikerült lezárni. Itt ugye olyan kérdésekről van szó, amelyek az Amerika Közi Bizottság előtt vannak, tehát ezeket nem sikerült még tisztázni, úgyhogy ezekről nem is nyilatkoznék részletesebben. És ami egy másik kérdéshez is kapcsolódik, a bizottság ugye említette, hogy a pucsistákkal szemben óriási a büntetlenség tehát nem került sor igazi vizsgálatokra, nyomozásra, és a közelmúltbeli információ is azt jelzi, hogy bizonyos esetekben még meg is jutalmazták a pucsban résztvevő személyeket, úgyhogy különböző magas szintű tisztségeket ajándékoztak nekik. Lehet, hogy tévedek, de ez volt az első alkalom, hogy az összes az amerikai államok szervezetének összes tagállama rögtön elítélte a pucsot. Nem az én, hatáskörébe, nem az én hatáskörömbe tartozik a szelek és az amerikai államok szervezetéről nyilatkozni, de annyit elmondhatok, hogy jelen pillanatban komolyabb változások nem következtek be, amelyek érintenék az Amerika közi emberi jogi rendszert. Az a két szervezet viszonyában változások eddig nem következtek be, de ilyen változásokra sor kerülhet a jövőben. Mind a két szervezet esetében gyakorlatilag 50 éves múltra tekintenek vissza, tehát előrelépés történhet, de ez egyáltalán nem egyszerű feladat, sőt úgy is mondhatnám, hogy rendkívül bonyolult. Ami Kolumbia helyzetét illeti, először is szeretném megköszönni a nagykövet úrnak azt, hogy támogatta az Amerika közémberi Jogi Rendszert, a mexikói nagykövet úrnak is. Kolumbia politikája során már nyilvánosan kifejezte, hogy támogatja ezt a rendszert, elég régóta ennek fényében jár el. Mapiripán kapcsán mindig szem előtt kell tartanunk, hogy az amerikai és az európai rendszerben is milyen az emberi jogi bíróságok felépítése. Itt alapvetően olyan információra építenek, amelyet az érintett felek biztosítanak. Tehát mi nem keresünk bizonyítékokat a saját szakállunkra. Mapiripán esetében az információ, amely eljutott a bírósághoz és a bizottsághoz az áldozatokról, aztán persze folynak nyomozások arra vonatkozóan, hogy tényleg áldozatokról van-e szó, vagy sem. Nos, ezt az információt a kolumbiai állam, az ügyészség nyújtotta, ezt nem az állam, de az ügyészség, és miután megállapították Kolumbiában, hogy áldozatokról van szó, az ügyészség megállapította ezt, ennek alapján hozta meg a bíróság is a döntését. Elképzelhető, hogy a helyzet az, hogy ők nem áldozatok valójában. Ha ez így van, akkor ezt mindenképpen ki kell vizsgálni, méghozzá komolyan, hiszen nem lehetséges az, hogy legyenek jogi áldozatok, de nem valós áldozatok. Tehát ebben az esetben körültekintően ki kell vizsgálni a helyzetet, és valóban meg kell állapítani, hogy ki volt az áldozat és ki nem. De az az információ, amely alapján a bíróság eljárt, az főleg a kolumbiai államtól származott és szeretném tisztázni azt is, hogy ez alapján nem gondoltuk azt, hogy meg kellene reformálni az Amerika közi rendszert az ilyen helyzetekből kiindulva, hiszen nem az Amerika közi rendszer volt a felelős, hanem bármilyen fajta reform esetében, a mi térségünkben, az én véleményem szerint, egy olyan reformra kell törekedni, amely bővíti az emberi jogokat a 1948-as nyilatkozat szellemiségét kell bővíteni, és nem korlátozni a már létező jogokat. És lassan be is fejezem. Az első előadásomban említettem, hogy mi történik a végrehajtással, illetve az elégtétellel. Ami a bíróság ítéletek végrehajtását illeti, ez nem valósul meg száz százalékban, hanem eléggé alacsony az arány, sokkal alacsonyabb, mint ahogyan azt mi szeretnénk. De itt gyakran olyan adatokra is utalunk, hogy például nem ismert egy adott személy neve vagy a lakcíme, Ugyanakkor, ami az állam felelősségének elismerését illeti, ott igenis eleget tesznek az ítéletnek. És ahol komoly hiányosság figyelhető meg, ahol nem közelítjük meg a száz százalékot, az az, hogy az egyéni esetekben sikerüljön igazságot szolgáltatni. És amíg a büntetlenség létezik, addig az emberi jogokat is sértik továbbra is. A térség országaiban éppen ezért ki kell vizsgálni a múltban elkövetett jogsértéseket, ami persze nem kizárólag a térségre jellemző. Éppen ezért azt hiszem, hogy a két rendszer között a kommunikáció rendkívül fontos, mert az európai rendszer kommunikál az amerikai rendszerrel, mert így a múltban, a közelmúltban ebben a térségben bekövetkezett jogsértéseket is könnyebb kivizsgálni. Tehát ez mindenképpen egy kétirányú folyamat. Amint már nem az, amerikai államok akaratának akaratán múlik az, hogy teljesítsenek egy ítéletet, nem a kormányon múlik, akkor javul majd a helyzet. Nem lehet az, hogy egy külső erő, egy külső tényező az, aki befolyásolja a folyamatot, kell, hogy legyenek belső mechanizmusok az adott országokban, amelyek alapján az államok a nemzetközi szervek által hozott határozatokat teljesítik. Ez azonban nem adott a világon, egyéb térségekben sem. Ugye említették Perút, Kolumbiát, Kosztarikát, de egyikük sem jó példa tehát igazából a térségből nem nevezhetünk meg jó példákat, olyan országokat, ahol vannak belső mechanizmusok. Igazából a legfelsőbb bíróságok azok, amelyek a határozataikat meghozzák, például ugye Mexikóban egy rendkívüli döntés született, az argentin legfelsőbb bíróság idejében azt fejezte ki, hogy nem ért egyet, hát nyilván finomabban fogalmazott, de azt mondta, hogy nem ért egyet a, nemzet, a bíróság az Amerika Közibíróság határozatával, de ennek ellenére azt teljesítette. Tehát amíg nincsenek belső mechanizmusok, amelyek alapján megkövetelhetjük azt, hogy eleget tegyenek a bírósági határozatoknak, addig a helyzet nem tud javulni. Vannak persze alternatívák, hogy említettem, hogy ez egy kétirányú folyamat, párbeszédet kell folytatni, meg lehet fontolni egy olyan vitát, amelyben ugye bevonjuk az amerikai és az európai felet a belső mechanizmusokról, amelyeket mindenképpen erősíteni kell. Ez egy szükséglet az európai esetben és az amerikai esetben is, tehát fokozni lehet az együttműködést, és az alapján megvitathatjuk, hogy milyen mechanizmusokat lehetnek kidolgozni. És akkor ezzel azt hiszem, hogy be is fejezem koordinációt, a politikai támogatást, az emberi jogok egyetemességét mindig is alapvető fontosságúnak tartottuk, akkor, amikor eldőlt az, hogy amikor úgy megszületett az a határozat, az a döntés, hogy az emberek mindenhol egyenlőek, nem csak egy adott államon belül, attól a pillanattól kezdve fontosak az emberi jogok, és diversifikáljuk ezt a támogatást, az emberi jogok támogatását, hiszen nagyon sok európai ország, Spanyolország például jeleskedett az Amerika Közi Bírósággal való együttműködésben, és reméljük, hogy ez a jövőben is folytatódni fog. Franciaország, Olaszország, Dánia, Norvégia, Svédország, Hollandia, lehet, hogy ha lehet, hogy kihagyok egy országot, akkor elnézést kérek, de ezen országok együttműködtek az Amerika Közi Rendszerrel és az Európai Bizottság is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kanton úr, és minden, minden vendégnek köszönöm nagyon értékes hozzászólásaikat. Számunkra nagyon sok, nagyon gondolatébresztő volt ez. Meglátjuk, hogyan tudjuk megszívlelni mindezeket. Ebéd során hallottam önöktől, hogy két országról nem beszéltünk sokat, amelyek nem írták alá, nem ratifikálták az egyezményt, ez pedig Egyesült Államok és Kanada. Úgyhogy Latin Amerikára koncentrálunk, ám ekközben nem szabad elfeledkeznünk két oldalú vitáink során arra sem, hogy ezeket az országokat felkérjük arra, hogy ratifikáljanak. Carter elnök alatt merült fel annak igénye, hogy ratifikálni kéne ezt az egyezményt, azóta nem. És a kanadai kormánytól is meg lehet kérdezni, mi tartja őket vissza attól, hogy ratifikáljanak nem búcsúzom el egyenként önöktől, talán megbocsátják ezt udvariatlanságot, hanem lépek tovább a következő napi rendi pontunkra, amely Algéria. Tavares úr tett föl kérdést a külügyi szolgálatok kapcsolatban. Látom, kész a válasz. Ha nem, kész. Nagyszerű. Akkor menjenek. Önök, elengedem önöket, elbúcsúzom önöktől így kollektíve és most megadom a szót önnek, hogy válaszoljon a illegális bevándorlással kapcsolatos kérdésre. Izraelbe való bevándorlásról van szó. Öné a szó. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, elég nagy a zaj, de próbáljuk folytatni azért az eszmecserét. Is his name Schmidt? Christine. okay now i am a little bit more strict i ask you and i please speak loud and please Kérek mindenkit, hogy hangosan beszéljen, akit viszont nem érdekel a válasz, azokat arra kérem, hogy hagyják el a termet. Ha pedig érdekli önöket, akkor kérem foglaljanak helyet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, valóban nagyon fontos kérdés. Az izraeli kapcsolatokkal felelős bizottság ülésén vettem részt, és elnézést kérek, hogy ezért nem tudtam az előbb itt lenni a teremben. Legfontosabb kimondani azt, hogy amint ezt, ez a törvény elfogadásra került, illetve az ezzel kapcsolatos viták folytak, akkor az izraeli felekkel fölvettük a kapcsolatot. Számunkra rendkívül fontos az, hogy, és ezt várjuk a válaszban, hogy a nemzetközi kötelezettségvállalásokat, tehát a Genfi egyezményre, az, annak jegyzőkönyvre és más egyezményekre gondolok, elválasztani a szuverén állam jogszabályaitól, melynek a biztonsági megőrzése, illetve a biztonságot kapcsolatos veszélyek elhárítása a célja. Tehát ezt szeretnénk szétválasztani, ezt az utat próbáljuk majd folytatni, és megpróbáljuk, megpróbálunk majd a bevándorlás témájával mélyrehatóban foglalkozni, valószínűleg májusi hónap folyamán. Azonban a válaszom sajnos nem lehet egyértelmű, nem tudok konkrét választ adni a tisztelt képviselő úr kérdésére, azért, mert itt egy izraeli törvényről van szó, amely már 1954 óta létezik egyébként, ezt módosították, ez pedig a biztonság, az Európa az izraeli területére való beszivárgás elleni biztonsággal foglalkozik, és emellett a bevándorlók, a menedékkérők, az illegális bevándorlókkal kapcsolatos törvényről van szó, és ezt és ezt alkalmazza a Izrael, és ugye itt figyelembe kell venni a Genfi egyezményt, megvan itt az inkompatibilitás veszélye. Tehát egyrészt ezt a biztonsággal kapcsolatos törvényt módosította Izrael, és sokkal korlátozóbb jellegű, jellegűvé tette, és ráadásul ez a Genfi egyezmény területére is belép, tehát ez az 51-es egyezmény, illetve minden emberi jogi egyezménynek is aláíróra, aláírója. Jelenleg a biztonsága kapcsolatos törvény alapján nem tudjuk azt mondani, hogy ez a Genfi egyezménnyel ellentétes irányba haladna, vagy azt megsérti, de az biztos, hogy nagyon oda kell figyelni erre a kérdésre, hiszen megvan annak a veszélye, hogy ellentmondás alakuljon ki. Tehát figyelemmel követjük ezt a kérdést, és várjuk a választ majd azt várjuk el Izraeltől, hogy a Genfi Egyezmény kitételeinek eleget tegyen, és azt tiszteletben tartsa. Tavares? Köszönöm szépen. Tavares úr? Igen, köszönöm szépen. Látom, hogy nagyon komolyan veszik az eszmecserét. A négy felvetésünkből háromra válaszolt, hogy mit tettek eddig, illetve mit fognak májusig végrehajtani ebben a témában, hogyan veszik fel a kapcsolatot az izraeli hatóságokkal, és így tovább. Ami pedig az első kérdést illeti, az izraeli biztonsági törvény önmagában nem okoz gondot, inkább ennek a megvalósítása sértheti esetleg az, a Genfi egyezményt. Tehát igazából egy kérdés marad, egy nyitott kérdés marad, hogy hogyan milyen, hogyan mód, milyen módon fogunk információval rendelkezni erről a megvalósításról. Nos, nem tudom, hogy a törvény végrehajtása milyen eredményt mutat majd, Szeretném tudni, hogy az izraeli delegáció részéről lehetőség nyílik-e arra, hogy valóban a területen figyelemmel kövessük a fejleményeket, illetve esetleg a májusi ülés előtt egy írásos jelentést kapjunk a törvény megvalósítására vonatkozóan. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja a bizottság képviselője. Igen, ebben a szellemiségben kívánunk eljárni. Nagyon fontosnak tartjuk, azt, tehát hogy nem csak a törvényt, hanem a törvény megvalósítását, és hogy az hogyan, azt hogyan próbálják végrehajtani. Tehát igen, minden európai ország, országban, ország számára kötelező a Genfi Egyezmény tiszteletben tartása, illetve a visszatoloncolási egyezmény kérdése, tehát pontosan abban a szellemiségben fogunk eljárni, ahogy ön is mondta. Természetesen mindig, mindig is nehézséget okoz a pontos adatokhoz való hozzáférés, abban az esetben, hogyha valakit terroristaként kategorizálnak, de hát ez már így volt korábban is, és ez az egyes államok átláthatóságával kapcsolatos. Szeretném megismételni, hogy számunkra az a létfontosságú kérdés, hogy a 51-es Genfi egyezményt és a visszatoloncolási egyezményt nem sértik meg. Izraelben problémát okoz az ügynökök beszivárgása, amely esetleg biztonsági kérdést vehet fel, vethet fel, de Ráadásul ugye ez olyan országokból történhet meg, amelyeket véd a Genfi Egyezmény. Tehát itt valóban egy nagyon kényes kérdésről van szó, és oda kell figyelni. Hogyha jól tudom, akkor a szabályozás még nem készült el teljesen. Igen, ez így van. Köszönöm. Okay, so thank you. Köszönöm. Azt is világosá teszi ez, hogy ez a kérdés továbbra is foglalkoztat majd bennünket nem kerül le az asztalról. Tízes naprendi pont, eszmecsere az algériai emberi jogi helyzetről címmel. Ezt az ülést közösen szerveztük a néppárti delegációval, amely a Magreb országokkal való kapcsolatot tartja, illetve az Arab Magreb Unióval. Üdvözlöm tehát Panzeri urat, aki elnökölni fogja ezt az ülést. A szakbizottságunkban az a eljárás, hogy minden ülésen napirendre kerül a térség egy-egy országa, így aztán Panzeri úr gyakori vendégünkön, ami helyén való, ám bizonyal sok munkát ró önre. Tehát a delegációjában szereplő országok, hogy napirendre kerülnek egymás után ülésünkön. Ez nyilván plusz munka önnek. Minden alkalommal más országot vizsgálunk a droában, és amikor összevetjük egy ország tapasztalatát más országok tapasztalataival, nos, ezen összevetések során Algéria nem élvezett túl nagy figyelmet. Holott 2011 elején Ázsírban, a fővárosban voltak zavargások, ám tömeges tüntetésekre nem került eddig sor. Ennek ellenére súlyos emberjogi problémák érzékelhetőek Algériában, egyrészt, másrészt Ugye ezzel fogunk foglalkozni. Másrészt viszont látható, hogy Algéria a nemzetközi emberjogi intézmények, intézkedéseket ratifikálta, és az ENSZ emberjogi tanácsából is több jelentéstevőt meghívott. Én értelemben tehát pozitív a mérlege az országnak az emberjogi intézményekkel való kapcsolattartás tekintetében. Az is helyén való, hogy 2011. februárjában megszüntették a szükségállapotot az országban, az ugyanis 92 óta fennállt Algériában. Ez pozitív fejlemény. Hát mit a Dohában, ugye mi legfőképpen azt vizsgáljuk, milyen problémák állnak még fenn, milyen emberjogsértések tapasztalhatók a pozitív mérleg mellett, tehát főleg ezzel kell foglalkoznunk. Szakértőként Ramón urat hívtuk meg, aki a Lig Algerien emberi jogi emberjogvédő szervezet vezetője, illetve Panzéri urat, aki a Magreb parlamentközi bizottság elnöke, és a külügyi bizottságtól is meghívtuk a az illetékes desk officer. Most át Ramon úrnak adom meg a szót első körben, hogy tájékoztasson bennünket az algériai emberjogi helyzet jelenlegi állásáról. Köszönöm. Merci à vous. Euh, Köszönöm szépen. Először is hadd mondjam el, hogy három szervezetet képviselek. Az Algériai Ligát, amely emberjogi kérdések védelmével foglalkozik, illetve az eltűntek családjának szervezetét, illetve az autonóm szakszervezetek is képvisel, képviselek, őket is képviseljük. Természetesen az emberi jogi hálózatot is képviseljük, ők, ők is életékesek. Tehát először is hadd mondjam el, hogy örömmel jöttem el erre a mai ülésre, azonban keserűség is eltölt, hiszen az emberi jogi kérdések erre is okot adnak Algériában. Hiszen a helyzet, amelyet bemutattak, nem, nem ennyire meggyőző, és itt két, két gondolatot szeretnék felvetni. Az egyik egy elemzés, két elemzést, másrészt pedig egy olyan kérelmet, amelyet a szervezetek fognak benyújtani az Európai Parlamentnek. Nézzük tehát az első aspektust. Ugye a szükségállapotot megszüntették 2011. február 23-án. Ez a döntés nem nem abból, abból származott, hogy meg akarta nyitni a kapuit a rezsim, hanem, hanem a tüntetések, illetve a civil társadalom szervezkedésének volt ez az eredménye. Ez azonban csak egy formális lépés volt, hiszen a gyakorlat azt mutatja, hogy 2011. február 23-a előtti helyzet fönnmarad, nagyon sok regressziót, illetve erőszakot tapasztalunk. Természetesen az Európai Unió üdvözölte a döntést. Nézzük azonban, hogy mi, mi is a mérleg, amit levonhatunk 2012 februárjában, február 23-án. Tehát nézzük, hogy hogyan tehetjük mérlegre a szükségállapot megszüntetésével kapcsolatos döntést. Nézzük, mit is látunk. Nos, először is, a, ami a gyülekezési szabadságot illeti, illetve a tüntetéshez való jogot illeti, a gyülekezési jogot. Nos, még mindig az ez, ennek a korlátozásai még mindig életben vannak, és van egy olyan szervezet, amely minden szerdán összegyűl, és az eltűnt személyekkel kapcsolatos igazságszolgáltatást követelik. Itt idős asszonyokat látunk, az eltűnt személyek feleségeit, illetve testvéreit. Ez illusztrálja legjobban, hogy a, a szükségállapot még mindig érvényben van Algériában. Ennél is rosszabb a helyzet, hiszen az európai partnerekre várva uniformista lépéseket látunk, ezt halljuk. Azt mondják, hogy Algéria megpróbálja, megpróbál nyitottabbá válni, és szeretnék most három törvényről szólni, amelyet az Algér Parlament elfogadott, és ez benne van a hivatalos labban, tehát ezek érvényben levő törvények. Már ami az eljárást illeti, illetve az alkotmány tiszteletben tartását, a alkotmánybíróság elnöke, aki ugye az ellenőrzést végzi, végzi az, a törvények alkotmányosságnak vizsgálatát, ő nézheti meg, hogy, hogy ezek a törvények alkotmányos jellegűek-e, vagy sem. A két bíró ugyanehez az alkotmány alkotmánybírósághoz tartozik. Egy éve e, már elvesztették, elvesztették a hivatalukat, ugyanez vonatkozik az alkotmánybíróság elnökére. Hát hadd had mondjam, hadd olvassam fel a 38-as cikkeit példaként a gyülekezési, törv, gyülekezési jogra vonatkozó törvényről, ami kimondja, hogy a szervezet felfüggesztéséhez vezethet, vagy megszüntetéséhez vezethetnek az a nem megfelelő fellépések, ez pedig egy kafkai lépés, teljesen abszurd és elnyomó jellegű. El tudják-e képzelni, hogy egyetlen egy szervezet, algériai szervezet, amelynek az a célja, hogy a belügyekkel foglalkozzon, ne ütközön bele ebbe a 38-as cikkelybe. Aztán, ami a szervezetek létrehozását, szövetségek létrehozását illeti. Korábban a törvény azt mondta ki, hogy deklaratív jellegű volt egy ilyen szervezkedés létrehozása, tehát ez azt jelenti, hogy ha 15-en ebben megegyeznek, és egy, egy közigazgatási ö, szervezethez fordulnak, akkor tanúsítványt kapnak, tehát ez egy regisztrálási rendszer volt. és most ezt is megváltoztatták mindenféle fellebezési lehetőség nélkül. Ezt látjuk a gyülekezési szabadságra vonatkozó törvényben, ami pedig a politikai pártok témáját illeti, az ezzel kapcsolatos törvény, és azt hiszem, hogy itt az általános közhangulatról tudok képet festeni, azóta, hogy a szükségállapotot megszüntették. Tehát itt egy alkotmányos alkotmányos követelményt írnak elő, a belügyminiszter e, jóváhagyására van szükség, az ő előjoga az, hogy a demokratikus fellépéseiket ellenőrize. Ez pedig azt jelenti, hogy egy olyan ország, amely a demokráciát elutasítja, mint kormányzási formát, illetve államigazgatási formát, ezt a demokratizálást írja elő a pártpolitikán belül. Ami pedig az információval kapcsolatos törvényt illeti, hadd olvasson föl a második cikkeit, a törvény második bekezdését. Az információ szabadon ö, végrehajtható, és benne van a jelenlegi ö, szabályozásba, ezt tiszteletben tartják az alkotmányban, illetve a köztársaság ö, alapokmányában benne van, ugyanígy a muzulmány vallásban, a kultúrában, az egységességben, nemzeti egységben, illetve a nemzeti védelem, valamint a gazdasági érdekeket is érinti ez, illetve a közszolgáltatási követelményeket, komplett, teljes mértékű és objektív igazságszolgáltatást ír elő, a vélemény formálás szabadságát illetően. Ez pedig azt jelenti, hogy az újságírók szabadsága, az íráshoz, a szóláshoz való joga sérül, ezt látjuk tehát, hiszen a médiát békjóba veri, verik ezek a szabályok. Beszéljünk a DRS-ről, és ez az a kérdés, amit minden egyes alkalommal fölteszünk a tisztviselőknek, illetve a nemzetközi civil szervezeteknek, amikor, amikor próbálják föltárni a külső és belső legitimitásra kapcsolatos kérdéseket. Úgy érzik e hogy az önök delegációja úgy, ér, úgy érzik-e, hogy a kormány, na, kormány fel van hatalmazva arra, hogy tárgyalásokat folytasson. Az intézményeken kívül, az állami intézményeken kívül dőlnek el az állam ügyei, és ez azt jelenti, hogy a politikai rendőrség hihetetlen hatalommal rendelkezik, Gondolok itt a terrorizmussal kapcsolatos ügyekre, az eltűntekkel kapcsolatos kérdésekre. Nézzük csak, a, hogyha valaki elismeri, tehát például egy, egy közvéleménykutatás keretében vizsgálták, vizsgálták meg, hogy hány eltűnt személy van, alá kellett írni ezeket a nyomtatványokat, ez egy bevett gyakorlat Algériában. Ami az Európai Unió és Algéria kapcsolatát illeti, Sajnálatos számunkra az, hogy hiányzik egy egyértelmű vélemény, hiányzik az egyértelmű üzenet az emberi jogokat illetően. Hogyha megnézzük a civil szervezetek helyzetét, akkor azt látjuk, hogy nem világos a kép. Az európai politika, a szomszédsági politika felülvizsgálata az arab tavaszt követően gyümölcsöt kellene hozni, gyümölcsöt kellene, hogy hozzon, ahogyan ezt sok európai tisztviselő elmondta, le kell vonni a tanúságokat. eljött az ideje, hogy megváltoztassuk az álláspontunkat a földközi tenger térségével, illetve a Magreb országokkal kapcsolatban. Most azt szeretnénk, hogy az új politika, az Európai Uniós algériai kapcsolatokban érvényesüljön, és ne csak a pénzügyi, gazdasági aspektusokra korlátozódjon. A civil társadalom elismerése, az autonóm és kritikus civil társadalom elismerése kötelező mindannyiunk számára, és ebben a kontextusban, ezen perspektíva figyelembevételével egy kettős kívánalmat látunk. Egyrészt az Európai Unióval való kapcsolatok megerősítését a választások kapcsán, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos esemény, nagyon fontos feladat lesz. Miért? Azért, mert mind az ok, amiket elmondtunk, azok alapján elmondhatjuk, hogy a választások kapcsán rendkívül fontos az Európai Parlament, az Európai Unió szerepe. Hogyan zajlanak majd ezek a választások? Garantálja-e a szabadságjogok érvényesítését ez a választás? Azt szeretnénk, hogy a szabadságjogok sértését nyilvánosan ítéljék el. Azt kérjük, hogy Aston asszony jelenlétében plenárison tárgyalják Algéri esetét a lehető legrövidebb határidőn belül, és egyértelmű, pontos állásfoglalást mondjanak ki. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Nagyon konkrét javaslatait, és azt is, hogy hangsúlyozta ismét, mennyire súlyos az eltűnések nagy száma, a, mondhatjuk így, polgárháború óta, az algériai helyzet ugye akkoriban nagyon gyakran szerepült a napirenden, viták tárgya volt, ám hogy elmúlt az idő, gyakran elfeledkezünk, e, illetve lanyul a figyelem ezekkel az estekkel kapcsolatban. Holott rendkívül fontos kérdés ez, a családtagok, az eltűnt személyek családtagjai továbbra is követelik, hogy tárják fel, mi történt ezekkel a személyekkel. Most Fanti úrnak adom meg a szót a külügyi szolgálat részéről, mondja el ők, mit csinálnak. Nem feltétlenül arról kérem, hogy beszéljen, hogy mit ratifikált az Algéria, bár úgy tudom, hogy az eltűnésekkel kapcsolatos egyezményt nem ratifikálta Algéria, holott sok mindent igen. Ez egy viszonylag új egyezmény. Főleg azt kérem, mik, azt rosszám, hogy mik a vitás kérdések, ne annyira a rendezett ügyekről beszéljen, Fanti úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy meghívtak, és az Európai Uniós Algéria kapcsolatáról beszélhetek itt a mai napon. Először is azt mondanám, hogy nagy figyelemmel hallgattuk azt, amit a civil társadalom képviselője elmondott, és mindig is nagyon szorosan figyelemmel követjük, hogy mi történik az országban, megpróbálunk a civil társadalommal rendszeres párbeszédet folytatni. A legutóbbi fejlemények három konkrétumra korlátozódnak. Az egyik, ahogy már elhangzott, az Európai Unió Uniót felkérték arra, hogy a választások kapcsán 2012. májusában megfigyelői küldöttséget küldjön Algériába. Ez pedig azt jelenti, hogy január 31-től egy új folyamat indul útjára, megnézzük, hogy ez az egész választás milyen előkészítést kap, és minden egyes alkalommal, amikor meghívást kapunk a választások megfigyelésére, akkor egy ilyen feltáró misszió fogja ezt megelőzni, Ashton asszony válaszolt a meghívásra, tehát, hogyha a körülmények megfelelőek, akkor, akkor az Európai Unió kész eleget tenni ennek a küldetésnek. Aztán még egy gondolat, amelyet meg szeretnék említeni. 2011 óta van egy albizottságunk, amely az emberi jogi kérdésekkel foglalkozik. 2011-ben volt az első ülés, és ez egy előremutató lépés volt. Ez pedig azt jelenti, hogy most van a, egy olyan nemzetközi érvényű jogszabály, illetve keret, amely ezekkel a kérdésekkel foglalkozhat, a jogalkotási kérdésekkel, a kormányzási kérdésekkel, a jogállamiság kérdésével. Tehát ezt az eszközt nagymértékben kiaknázhatjuk, és így párbeszédet folytathatunk Algériával. Illetve informális kapcsolatokat is, az állammal való informális kapcsolataink során is. A harmadik gondolat pedig az a nemrégiben meghozott algériai döntés, hogy csatlakoznak az európai szomszédsági politikához. Az Európai Uniót fölkérték arra, hogy kezdjen párbeszédet ebben a témában, és a szomszédsági politika keretében lépéseket foganatosítson. Ez egy nagyon fontos lehetőség számunkra, hiszen konkrétabban, illetve precízebben meg lehet fogalmazni a kötelezettségvállalásokat, gondolok itt az emberi jogi kérdésre, kormányzásra, a jogállamiság kérdésére. Eddig volt egy informális találkozó az Alger hatóságokkal, és megegyeztünk abban, hogy folytatjuk majd ezt a párbeszédet, egy úti tervet hozunk létre. Az úti terv az Európai Szomszédsági Politika 2011-es felülvizsgálata óta egy új lehetőség, amely konkrétumabb, konkrétumabb illetve konkrét határozott célkitűzéseket fogalmaz meg teljesítménymutatókkal kiegészítve. Tehát ez is egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi azt, hogy konkrétabb eszmecserét folytassunk ebben a témában. Ahogyan már elmondtam, úgy gondoljuk, hogy a civil társadalommal való párbeszéd kiemelt fontosságú, és azt szeretnénk, hogy az úti terv kialakításában is részt vegyenek a civil szervezetek, konzultáljunk velük, természetesen az algériai hatóságok mellett. Tehát ezek voltak azok a tényszerű információk, amelyeket el kívántam mondani, de természetesen készen vagyok a további válaszokra. Thank you. Köszönöm, Fanti úr. Most pedig Panzi úrtól, a Maghreb delegáció vezetőjétől hallgatjuk meg mondandóját. Köszönöm. Elnök asszony. Alapvetően azt szeretném elmondani, hogy nincs kétség a felől, hogy Algéria ma meg kell, bízom, meg kell birkozom problémákkal, ugyanakkor jó bizonyítványjal bír az emberjogi egyezmények ratifikálása terén, ám a koherencia, a végrehajtásbeli koherencia hiányosabb, mint a ratifikálások arról tanulmányzóságot tennének. Ezért fontos, hogy fenntartsuk álláspontunkat, és újra és újra rámutassunk arra, hogy Algéria további demokratikus reformokat kell bevezessen, a politikai pluralizmus, az egyéni szabadságok, a kollektív szabadságok, a szervezkedés szabadsága tekintetében. Ez ö, továbbra is fenntartandó álláspont, és ezt hangoztatnunk kell, például az új politika érvényesítések kapcsán is helyén való, hogy erre felhívjuk a figyelmet. Nem lehet csak gazdasági szempontból ö, együttműködni Algériával. Látnunk kell, hogy több milliárdos energiaberuházások ö, folynak Algériában. Ez fontos oldala az együttműködésnek, ám a másik oldalon a, a társulási megállapodások mentén is tovább kell lépni az emberi jogokat erőteljesebben érvényesítve, és határozottabban fel kell lépnünk ezek érdekében. Ezt hangsúlyoztam, ezt az üzletet igyekeztem átadni Algírban a legutóbbi találkozókon, az Európai Parlament képviseletében az algériai félnek mind a két fél érzékeli az együttműködés mélyítésének fontosságát, ám számunkra kulcsfontosságú az emberi jogok helyzete. Erre felhívtam a figyelmet, és felhívtam a figyelmet minden alkalommal az algériai féllel tárgyalva. Aztán hadd szóljak néhány szót röviden a választási megfigyelések megfigyelési misszióról. Ramon úrral és úrral szemben nagyon világosan szeretnék fogalmazni. Mi adtunk megbízást a választási megfigyelésre, ezt a Magreb delegáció szervezte, és utazott ki Algériába ennek érdekében. Tehát elkerülve a korábbi évek hibáit, amikor is ugyan lezajlottak választások, és Algéria barátai, meg ezek a barátok, azok a barátok figyelték meg a választásokat, és, és hagyták jóvá az Európai Parlament részéről. De ezt azoknak kell elmondanom, akik arról beszélnek, hogy nem lesz választási megfigyelés, mert hogy nem teljes mértékben biztosítják az emberi jogok. Nagyon egyszerű választ adnék az Európai Bizottságnak. Ki kell fejtenünk azt, hogy a mi modellünk az, amelyet a tunéziai választási megfelelési misszióban alkalmaztunk. Azt kell tehát biztosítani ezen modell alapján, hogy átlátható módon szerezik meg a választásokat, egyenlő esélyeket adjanak a résztvevőknek, és Algéria, ez is ebben Algéria teljes területét le kell fedje a, a misszió. Tehát erőteljesen meg kell fogalmaznunk az az üzenetet, hogy ha a választási megfigyelési missziót szervezünk, akkor figyelembe veszük azokat a legfrissebb és legmodernebb szabályokat, amiknek érvényesülni kell. Lehet, hogy nem lesz gyors ennek a megszervezése, de feltétlenül, ha, meg, ha nem, nem sikerül így megszervezni ezt, akkor, akkor nem szabad részt vennünk ebben. Hitelességünk forog fenn, az Európai Parlament is általában az intézmények hitelessége, ezért kell a demokratikus folyamatokat figyelemmel kísérni, és nem csak egy, -egy pár szempont alapján ítéletet hozni. Köszönöm Páncéri úrnak a választásokkal kapcsolatos tájékoztatását, és azt is, hogy azt mondta, hogy a jövendő beli megállapodás során az emberi jogok kiemelkedőbb szerephez jutnak szemben a múltbeli helyzettel. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen biztató. Most pedig Romero asszony kap először szót. Gracias. Yo quería agradecer a... Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni Ramon úrnak ezt a tájékoztatást, amelyet kaptunk. És az algériai helyzet az Európai Parlament számára jelen pillanatban egy nehéz helyzetről tanúskodik nehéz a helyzet most a parlamenti képviselők számára, és minél több információra van szükségünk az ottani fejleményekről. Először is ugyanis a választásokat írják, méghozzá olyan törvények alapján, amelyek nem demokratikus, demokratikus konszenzus alapján születtek, hiszen vannak nagyon vitatható cikkelyek is. Hát ez már önmagában problémás helyzet. Egy olyan minisztérium írta ki, hogy ezen választásokat, amelyek, amely elnyomó törvényeket hozott. Nem ez volt ugye a helyzet Tunézia esetében, ahol egy független személyiséget bíztak meg, aki egyébként a civil társadalmat is képviselte, őt bízták meg azzal, hogy egy független bizottságot irányítson, amely lebonyolítja a választásokat. Itt teljesen más a helyzet. Ezt nekünk mindenképpen szem előtt kell tartanunk, ahhoz, hogy megállapítsuk azt, hogy a politikai váltás végbe mehet-e ilyen, ilyen körülmények között. Tudjuk, hogy van egy iszlámista párt, amely eltávolodott a kormányzattól, azért mert arra számít, hogy begyűjti majd azokat a szavazatokat, amelyeket most a kormány elveszíthet. De mi a valós helyzet, az, argél, az algériai nép valós helyzete? Hiszen a parlamenti képviselők számára nincs tárgyalópartner még az algériai parlamentben sem, és az algéria társadalmon belül sem. Egész egyszerűen nincs partnerünk, hiszen nem ugyanaz persze valaki egy politikai párthoz tartozik, illetve ha valaki a civil társadalom része, egy olyan politikai párt tagja, aki az ellenzékhez tartozik. Tehát nincs olyan politikai párt, amely a jelenlegi demokratikus törekvéseket képviselhetné, és amely az európai parlamenti képviselők tárgyaló partnere lehetne. Éppen ezért nem tudunk párbeszédet folytatni és az Európai Parlament nem teti meg azt, amit az ottani politikai pártoknak kell elvégezniük, hiszen mi nem helyettesíthetjük az algériai ellenzéket. Segítséget nyújthatunk az ottani demokratikus ellenzéknek, de ezt nem tudjuk helyettesíteni. És ez a demokratikus ellenzék, ez létre kell, hogy jöjjön, meg kell, hogy szervezze sorait. Az nem elég, hogyha itt kifogásolnak bizonyos cikkeket, hanem ez alapján mozgósítani kell a társadalmat, hogy azt követően mi itt az Európai Parlamentben támogathassuk az ő követeléseiket. De jelen pillanatban ez a követelés még nem fogalmazódott meg az algériai társadalomban. És teljesen észszerű persze az, hogy vannak ugye olyan cikkek, amelyek akadályozzák az alapjogok gyakorlását, ha ez a helyzet, akkor teljesen észszerű és logikus az, hogy Algériában azt követeljék, hogy szűnjenek meg ezen, ezen cikkek, hogy a valós demokrácia kibontakozhasson. És hogy ezt ott elítéljék, ez is fontos, mert csak ez alapján tudunk mi lépéseket tenni, de mi így nem tudunk előrelépni a demokrácia felépítésében elítélhetjük azt, hogy a választások nem tesznek eleget azon feltételeknek, amelyek alapján a politikai váltó gazdálkodás megvalósulhat, de meglep igazából az, hogy az Európai Parlament, pontosabban az Európai Bizottság egy alapjogi albizottságot indított el, létrehozott egyet, de nem tudni, hogy kivel tárgyalnak az algígy egy kormányjal? Hát miről fognak mégis ott beszélni? Egyáltalán miről beszélnek most? be kell ebbe vonni azokat, akik nem osztják a jelenlegi algériai kormány prioritásait, és akik demokráciát akarnak. Ezen cikkek hatályunk kívül helyezését és akik a demokratikus értékeket vallják. Tehát ez az Emberi Jogi Albizottság, hát nem tudom, hogy hogyan épül fel, mert azt hiszem, hogy a munkájának semmilyen eredménye nem lesz így. Thank you. Köszönöm, Romero asszony. Most magamat is felhelyeztem a kérdezők listájára, és élek is kérdéssel. Fanti úr. Ramon asszony több ö, úr ö, egy sor olyan ö, helyzetet ismertetett, ahol emberjogvédők, legyenek ezek szervezetek, vagy, vagy akár az, a, az eltűntek ö, ö, rokonai, akik követelik az eltűntek ügyében indított vizsgálatot. Tehát mindezek emberjogvédő ügyek. A külügyi ö, szolgálat azt a politikát követi, hogy a érintett országban működő Európai Uniós delegációk, illetve képviseletek hivatottak támogatni ezeket az erőfeszítéseket abban az adott országban. Kérdésem, hogy az algíri delegáció fenntart -e egy ilyen focal pointot, egy ilyen kapcsolattartó pontot, és ha igen, akkor miképpen támogatja az emberjogi aktivistákat, algériai aktivistákat munkájukban hiszen a történelmi adatok fényében és az elnyomás mértékét ismerve bizony nehéz feladat lehet emberi jogokat védeni Algériában, mert hogy nagyon sokat kockáztat az ember testi épségét egyrészt, és sok minden egyebet is. Nagyon sok ember eltűnt néhány évvel ezelőtt, és az a félelem nagyon mélyen gyökerezik a társadalomban. Nem könnyű feladat tehát az emberi jogok mellett fellépni. Kérdésem az, mennyire intenzíven védik, és miképpen az emberi jogvédőket, az algériai emberi jogvédőket. Van-e még kérdés? Nincs. Akkor talán Fanti úr kapja meg a szót, és aztán majd visszaadom önnek is a szót. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc... Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, ami a kérdését illeti, még nincsen helyi stratégiánk Algériában a jogvédőket illetően. Ami a stratégiát illeti, egy a, a tagállamokkal együttes munkának az eredménye kell, hogy ez legyen. Ez pedig azt jelenti, hogy erőfeszítéseket fogunk tenni egy helyi stratégia kialakítására és a fókuszpontok meghatározására, Természetesen odafigyelünk az emberi jogok kérdésére, ahogyan mondtuk, ugyanúgy fogjuk megtenni ezt, mint más országok esetében, az az Európai Uniós delegációk keretében. Ami a helyi stratégia létrehozását illeti, ez az egyik olyan lépés, amelyet meg kell majd hoznunk a közeljövőben a közeledési politika keretében. Hogyha megengedi, egy tisztázással élnék Romero asszony kérdésére válaszolva, ami az albizottság, emberi jogi albizottságot érintette. Minden esetben, minden partnerország esetében létrehozunk egy ilyen bizottságot, a, méghozzá a gyülekezési tanács keretében, és a kormány a partnerünk, ez lehetővé teszi az Európai Unió számára, hogy a kormányal emberi jogi kérdésekben, illetve kormányzati kérdésekben párbeszédet folytasson, és kifejtse véleményét az adott kérdésekben. Természetesen ez nem akadályozza meg, hogy más módszerek segítségével, delegáció és így tovább e, eszmecserét folytassunk a civil társadalommal, illetve kapcsolatot felvegyük velük, de az már egy informális keretben fog történni. Köszönöm szépen. Thank you. Nagyon köszönöm. A végén pedig még egy gondolatot engedjenek meg. Az első EU-algériai emberjogi párbeszéd e, itt az albizottságban szerveződött, és egy zárt ülésben beszéltük meg az eredményeket. Jól értem-e, ha úgy olvasom mondandóját, hogy az EU, delegá- EU delegációban egyetlen tisztviselő sem foglalkozik az emberi jogokkal, emberi jogvédőkkel. Mert ha jól tudom, az emberi jogi országstratégiákkal foglalkoznak, ezt értem. De egy emberi jogi kapcsolattartási pont fenntartása és a, az emberi jogvédők konkrét védelme egy régebbi követelésünk. Nem, van egy személy, tehát van egy tisztviselő, aki felelős ezért a feladatért, ő pedig az Európai Unió delegációjának politikai tanácsadója de lokális, helyi stratégiánk nincs. De egy kijelölt tisztviselő, egy személy természetesen foglalkozik a kérdéssel. So, that is uh, good to... Ezt jó hallani. Remélem, hogy a civil társadalom és az emberjogi, emberjog védők közössége Algériában tényleges támogatást kap az EU delegáción dolgozó tisztviselőtől, amikor szükségük van rá. Ramon úr talán összefoglalná. Enfin, je me félicite euh, quand même de, des interventions de monsieur. Köszönettel veszem Ponzari úr, Fanti úr, illetve Romero asszony hozzászólásait. Miért? Azért, mert úgy nyilatkoztak, mind a hárman, nyilatkozatot tettek, mi szerint Egyértelmű, hogy minden nemzetközi egyezményt aláírt Algéria, és az is igaz, hogy ezek a törvények azonban nem felelnek meg az Algéria által ratifikált egyezményeknek. Ami pedig a delegációt illeti, az algériai delegációt, minden egyes alkalommal meglepődünk azon, hogy a civil társadalmakat hogyan kezelik. Az SOS ugye eltűnt, SOS képviselő eltűnt, ez egy nagyon aktív szervezet, a delegáció sohasem hívta meg őket, sohasem hallgattatták, agatták meg őket, és ez sajnálatos, hiszen Algériában és van egy rendszer, klón rendszer ez pedig azt jelenti, hogy ha van egy autonóm autonóm rendszer, és hogyha ezt a, rend, ezt a rezsim félre, félreveti, akkor lesz egy másik ö, ugyanilyen, tehát egy, egy új, újat hoznak létre. És ö, hogyha nem, nem hívják meg őket, akkor, akkor bolykott eszközéhez kell nyúlniuk, ez pedig egy elvi kérdés. Ami pedig, és emlékszem a 90-es évekre, számíthatunk az európai képviselők látogatására, delegációk látogatására, azonban izoláltak voltunk, és támogatást sohasem kaptunk. Nagyon régóta 91 óta nem kérték ki igazából a véleményünket. Majdnem, 9, 9 kilenc választáson ment át az ország. Volt elnökválasztás, parlamenti választás, ismét elnökválasztás, aztán ismét parlamenti változás, 2004-ben is elnökválasztás, 2009-ben is elnökválasztás, 2012-ben ismét általános választások. Az algér, algériai eh, hatóságok az eljárásokat tiszteletben tartották-e, szabadságjogok érvényesültek-e? Nem. Öt elnökünk volt, öt alkotmányunk volt, azonban ezek nem védték meg az elnököt, volt olyan elnök, akit meggyilkoltak, volt olyan, aki lemondott, volt olyan, akit eh, rákényszerítettek, hogy lemondjanak, aztán megint volt egy, akit eh, meggyil- meggyilkoltak. Nézzük, hogyan működik az algériai rendszer. A demokratikus szabályokat nem tartja tiszteletben. Tehát egy olyan rendszerről van szó, amely nem fejlődhet, nem, nem nyithat most pedig nézzük az európai álláspontot, a, nem, a nemzeti, nemzetközi, illetve intézményes álláspontot. Ez változik a Magreb országokkal kapcsolatban, és ez egy előrelépés, ezt üdvözöljük. Az emberi jogokkal, a szabadságjogokkal kapcsolatos eszmecserék, ill, hogyha ezek napirendre kerülnek a a szomszédsági politika keretében, akkor ez már üdvözlendő, hiszen önöknek is lépniük kell, önöknek is végig, végre kell hajtani egy forradalmat, még mielőtt ez nálunk bekövetkezhetne. Köszönöm. So, um, Köszönöm, Ramon úr. Um, I think this, um, your observation... Azt hiszem, az a megfigyelése, hogy az EU delegáció csak egyes civil szeretekkel tart kapcsolatot, Remélem meghallgatásra nyert. It is also, uh, eh, it's, um... És nem csak Algériára érvényes ez, az nevezetesen, hogy mindig körültekintőek kell legyünk, hogy voltak éppen ki is tényleg ezt szervezet. Nem túl egyszerű ezt mindig ellenőrizni, tudnélik egy-egy országban. Az Európai Parlament, amennyire is, amennyire tudom, több mint hat évvel ezelőtt Panzeri úr, én új vagyok, talán segít majd, e, javítson ki, ha nem igaz. 6-7 éve hozta az utolsó állásfoglását az algériai helyzettel kapcsolatban. Úgyhogy el kell gondolkoznunk a felett, hogy miért telt el ennyi idő, anélkül, hogy hoztunk volna állásfoglalást, és vajon nem, volt, nem adna hozzáadott értéket, hogyha az emberi jogsértések tárgyában új állásfoglalást írnánk a választási megfigyelés persze egy másik kérdés, de gondolkozunk el ezen a lehetőségen is, ja, talán javítva a támogatás mikéntjét. Fanti úr kért szót a civil szeretekkel kapcsolatban besügyében? Igen, köszönöm, elnök asszony. Két dolgot szeretnék tisztázni, pontosítani. Egyrészt vettem azt, hogy elégedetlen a civil társadalommal való kapcsolattartással nem elégedett a hozzászóló. Én nem osztom teljes mértékben azt, ezt az állás, kritikus álláspontot. A delegáció nem utasítja el a polgárjogi aktivitás, aktivistákat, és ebben a konkrét esetben, amiről beszélt, politikai tanácsadónk találkozott a szervezet tagjával az emberjogi albizottság ülése előtt, ám sajnos nem tudott eljönni erre az ülésre a meghívott. Csak hogy tisztázzuk a tényeket, de vettem az üzenetet, és közlöm a tisztviselővel is, hogy várakozás, illetve hát az elvárás vele szemben, hogy fokozza erőfeszítéseit a kapcsolattartás terén. Azt is el kell mondanom, azt nem nem mondtam azt, hogy ne lenne az algériai ö, ö, jogalkotás ne volna megfelelő a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal. Comunque, dottor Fanti, per quanto ho potuto... Mm, Dr. Fanti, amennyire nekem rálátásom van erre, jobban kellene a delegációnak dolgoznia. Meg kellene találnia annak a módját, hogy ezt elérjük, de azt hiszem, hogy ez mindenképpen helyén való volna. És persze az is igaz, hogy a legutóbbi állásfoglalás régen született, jó néhány éve. Ahogyan jeleztem már, az Algériához fűződő kapcsolatok, már ami a parlamenti együttműködést illeti, ugye 2005-ben félbeszakadt, és csak a közelmúltban kezdtük újra, ez jó és hasznos is, úgy gondolom, hogy meg kellene fontolni egy állásfoglalás kidolgozását, azt, hogy hogyan tudnánk ezt megfogalmazni, de konkrétan említeni kell azt, hogy támogatni kívánjuk az algériai reformfolyamatot, és lépéseket várunk el annak érdekében, hogy ez megvalósuljon. Minden esetre úgy gondolom, hogy ezen az úton haladhatnánk. Köszönöm. Köszönöm, hogy részt vettek az ülésem, illetve hozzászóltak a vitához mely Algéria tárgyában lefolyt. Biztos vagyok abban, hogy Panzéri úr majd továbbítja az itt elhangzottakat a monitoring és a, a déli szomszédsággal való partneri viszony fenntartása ügyében is folyik állandó vita. A két legutóbbi ülésen nem voltam ott, de azt hiszem az Algériának szentelt Algéria szerepelt a napi rendem? No, akkor ez is megszívlelhető, és itt a Dalszakbizottságban is megtesszük, mit tudunk tenni a jövőben egy állásfoglalás megírása érdekében a Algéria ügyében. Ezzel azt hiszem, hogy zárjuk a szakbizottság ülésünket. Van-e egyéb kérdés, melyet megvitatnának? Úgy tűnik nincs. No, akkor csak azt kell bejelenteni, mikor lesz a következő ülés, február 9-én. Köszönöm, hogy eljöttek.